Okay, colleagues, I'm going to begin. Kollégák, elkezdjük az ülést. Ez egyik gond, amivel, és ezt különösen az újaknak mondom, szembe kell nézzünk, hogyha későn kezdünk, akkor az lesz, ami tegnap volt, és értékes időt vesztünk, és a fontos vitákra kevesebb idő marad, és akkor aztán belecsúszunk abba a helyzetbe, hogy az ember beszélni akar, fontos témához hozzá akar szólni, és nem marad neki idő a másik dolog meg az, hogy én általában idejében pontosan szeretek kezdeni. Úgyhogy mindazoknak mondom, aki most itt van, hát, hogy én így elnöklök. Időben jövök, időben kezdek. Csak hogy tudják. Szeptembertől tényleg élesben csináljuk. Aki itt van, azzal kezdjük időben. Aztán az újaknak is mondom megint, hogy talán érdekes lehet hogy a szakbizottság sajátságaitról tájékoztatja meg. Például az, hogy fontosnak tartom, hogy, hogy lekapcsoljuk a mobiltelefonokat, vagy legalábbis csendes üzembe tegyük őket. Tehát szeptember, október, novemberben majd mindent elmagyarázok, például a költségvetés vita ügyeiben, mert sokszor átláthatatlan még tapasztalt kollégák számára is, hogy hogy haladnak ezek a témák, úgyhogy mindig elmagyarázom majd, megkérem, hogy támaszkodjon a tapasztalt képviselőtársaikra. Néhány elnöki bejelenteni valóm is van. Ma reggel szakbizottsági a bizottsági közlemények születtek bevándorlási témában, ezek bizony érdekesek az önök számára. Tegnap elmondtam az újaknak, hogy ezek az elnök, ezek a bejelentések egyre fontosabbak. Például jelentéstevői posztok kiasztásáról, ha időben hallják, ezek mindig az ülés elején kerülnek jóváhagyásra. Jó, ha tudják. Um, so our... Tehát először is ha még lezáratlan ügyek, a 229-es házszabálypont szerint az előző ciklusban indult jogalkotói munkával kapcsolatban a koordinátorok és a politikai frakciók a következő elveket követik. Újra kinevezhetik a kimenő jelentéstevőket a jogalkotási tervezetekben, amelyek még készülőben vannak, ha, egy, ha még libe képviselő az illető. Felolvasom a házszabályt most tulajdonképpen. Ilyen esetekben a frakciók kell kérjék az új rejelentéstevőket a legsürgetőbb témákban. Ezen elveknek megfelelően a következő jelentéstevőket kell, újra kijelöltük. Ben Szóla úr a néppárt részéről azon jelentésre, amely az EU és a Svájc Konfederáció között született a, az ilyen szóban való részvételről. Inet felteszem az ALDE részéről a Kanada és az EU közötti megállapodás a utas, utasadatok átadásáról, aztán a költség, 2015 es költségvetés jelentéstevő posztját az EPP kapta, Szavszki úr, koordinátorok megállapodtak arról, hogy a rotációs alapon nérül ki az éves jelentőstevő kijelölése az árnyékelődők és előadók a költségvetési felügyeleti képesség megerősítésére a LIBE szakbizottságban, és a következő frakció a 2015-ös posztra a szocialista frakció lesz, az ICR, az ALDE, a GUA, az NGL és a zöldek követik egymás után, aztán az FDD. Utolsó bejelentésem, hogy a nyelvi profilja a libet tagoknak témájában a koordinátorok úgy döntöttek, hát ezek ilyen szakzsargon szavak, tehát a nyelvi profil azt jelenti, hogy hogyan használjuk a tolmácsolási szolgálatot. Tehát a teljes jogú tagok és a póttagok nyelvi készségét kell figyelembe venni a nyelvi profil kialakításánál, mert a póttagok is aktívan dolgoznak, tehát az ő nyelvtudásokat is figyelembe kell venni. Kérjük, hogy az ülés előtt jelezzék a nyelvi preferenciájukat, hogy a kisebb üléstermekben is megoldható legyen nyelvi szolgáltatás. Ha nincs ellenvetésük ezen ajánlásokkal szemben, akkor elfogadjuk őket. Nincs ellenvetés, jóvá hagytuk. No, kollégák, akkor kezdjük el az igazi napi rendel a munkát. Több kommunikációnk van a bevándorlás témájában, az egyik a Schengeni rendszerrel kapcsolatban. Kezdjük el a bizottság prezentációjával. Az a irányelv a harmadik országok beli munkavá... illegális munkavállalókkal szembeni szankciókkal kapcsolatos. Június 18-án került első körben elfogadásra. 2009-ben a bizottság elfogadta. május 22-én a kommunikét, és most a visszabizottságunk előtt van, és aztán vita is lesz róla. Schmidt asszony, kérem a bizottság részéről, hogy rövid prezentációval vezesse fel a témát, aztán vitát folytatjuk. Schmidt asszony. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt rátérnék a nyilatkozatra, egy pár általánosságot is elmondanék az irányelvvel kapcsolatban, hogy mint egy kontextusba helyezzem a témánkat, és beszélnék arról, hogy milyen bevándorlási kihívásokkal kell szembenéznünk manapság. Tegnap beszéltek önök erről. Mindenki elő, előtt ismert a nagy számú bevándorló problémája. A dokumentumok nélküli nem törvényes csatornákon érkező eh, migránsok jobb életet keresnek, és gyakran találkoznak ezek a várakozások azon munkáltatók igényeivel, akik az építőiparban, a mezőgazdaságban eh, eh, vagy a vendégletesben szakképzetlen, holcsó munkaerőt keresnek. És azt is tudjuk, hogy az emberkereskedőknek mennyire ki vannak téve ezek a menekülők, ezek a migránsok. Az illegális munkavállaláson kívül tehát az emberkereskedelem problémájával is valamit kezdenünk kell. Arról nem beszélve, hogy adókat, társadalmi biztosítási járulékot jellemzően semmilyen formában és összegben sem fizetnek ezek az illetők. alapvetően a pull eh, oldalon próbáljuk a, a helyzetet kicsit javítani, tehát ne legyen olyan vonzó ezen emberek eh, számára az, hogy az Európai Unióba illegális úton eh, érkezzenek. Ugyanakkor megpróbálunk segíteni eh, rajtuk, megpróbáljuk eh, biztosítani azt, hogy ne a migráns ellenes irányelv eh, legyen, hanem az őket kihasználó munkáltatók ellen próbálunk mm, fellépni. Egy közelmúltban elfogadott irányelvet egészít ez ki, amely tulajdonképpen ugyanazokat az ágazatokat célozza, mint, mint ez az irányelv. Gondolok itt az idény munkásokra vonatkozó közelmúltban elfogadott irányelvünkre, amely végre legális csatornákat nyitott abban az ágazatban, ahol korábban rengeteg volt az illegálisan alkalmazott munkavállaló. Három fő kihívásra hívnám itt fel a figyelmet, amelyeket fölvázolunk ebben. Ezek közül az első az, hogy szükség van kellő számú munkaügyi ellenőrzés és vizsgálat végrehajtására, hiszen ezek nélkül az illegális munkaerőpiac ellen nem tudunk fellépni, illetve ezek a migránsok nem tudnak élni munkavállalói jogaikkal. A szankcionálás lehetősége alapvetően elméleti marad, és enélkül sajnos nem tudjuk elérni a kívánt célokat. A tagállamoknak évente egyszer kell az Európai Bizottság irányába azt kommunikálni, hogy hány ilyen ellenőrzést végeztek, és hogy mely ágazatokban találkoztak nehézségekkel. 2013-ban nem volt túl jó a helyzet, mert nem minden tagállam számolt be nekünk arról, hogy hány ilyen munkaügyi ellenőrzést eh, végzett. Éppen ezért jogsértési eljárást is kellett kezdeményezünk több tagállam ellen. A 2012-re vonatkozó beszámolók időközben megérkeztek, ezekből kiderül, hogy az illegális munkavállalás által érintett ágazatok ugyanazok mindegyik tagállamban. Ez az építőipar, a, a mezőgazdaság, a vendéglátás, illetve a kertészet. A tagállamok között óriási eltéréseket találhatunk az elvégzett ellenőrzések arányában. 2012-ben volt eh, olyan tagállam, ahol ez elérte a 29%-ot, másik tagállamban ez mindösszesen 1% volt. Ez nyilván azt mutatja, hogy a tagállamok között óriási különbség van a tekintetben is, hogy mennyire, milyen szigorral próbálnak érvényt szerezni a vonatkozó jogszabályoknak. egy új formátumot dolgoztunk ki annak érdekében, hogy javuljon a beszámolási hajlam. Most elemezzük a, a helyzetet. Úgy tűnik egyébként, hogy javult a, a helyzet. A munkügyi ellenőrzések fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hiszen ezek nélkül nem derül fény az illegális munkavállalásra a következő nagy kihívás, ez a közigazgatási, illetve büntetőjogi szankciók alkalmazása. Ezek nélkül, ilyen szankciók eh, nélkül ugyanis nem lehet hatékonyan felépni az illegális munkavállalás ellen. A szankciók szigora, szigorúsága és gyakorisága jelentős eh, változatosságot mutat tagállamok között. alapvetően 300-tól 10.000 euróig terjedő büntetésekre szólnak a beszámolók. A maximálisan kiszipható bírság pedig 854 és, és 10.000 euró között változik. Vannak olyan tagállamok, ahol a bírák szabják ki e, a bírságot, illetve határozzák meg annak összegét. 500 és 500 ezer e, között e, változik a kiszabott legmagasabb bírság összege, ami jól mutatja, hogy néha nem eléggé elretentőek ezek a szankciók és bírságok, Ebben ezért megpróbáljuk elérni azt, hogy bizonyos fokú koherencia kialakuljon e tekintetben. Nem kell minden tagámban ugyanolyan összegűnek lenni a büntetéseknek, már csak azért is, mert tagámról tagámra más és más a helyzet, ugyanakkor mégis kell valamiféle koherencia ez ügyben. A harmadik kihívás a munka migráns munkavállalók jogainak tiszteletben tartása, tehát a védőintézkedések, a különböző jogorvoslati lehetőségek, amelyekre én gondolok. Itt a tagállamokkal együtt dolgozunk azon, hogy javítsuk a helyzetet, hiszen csak kevés tagállam ültette át a belső joganyagába azokat az intézkedéseket, amelyek értelmében az illegális vagy migráns munkavállaló a munkáltató ellen panasszal élhet. Éppen ezért ezt alaposabban meg kell vizsgálnunk majd az elkövetkezendő hónapokban. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az irányelv előírja azt, hogy a, a migránsokat rendszeresen és alaposan tájékoztassuk a jogaikról. Nyilván e tekintetben is komoly hiányosságokat tapasztaltunk egyes tagállamokban. Gyakran több tagállamban hiányoznak a megfelelő mechanizmusok a, az, a migránsok jogaival kapcsolatos orvoslat terén. Ez az irányelv úgy érezzük, hogy kulcsfontosságú eszköz, amely még nem tekinthet vissza túl nagy múltra. Számunkra az elkövetkezendő hónapokban az a legfontosabb, hogy alaposan megvizsgáljuk az irányelv átültetésével kapcsolatos tapasztalatokat, bizonyos hiányosságokra már eddig is fény derült, éppen ezért eh, két oldalú megegyeztetéseket folytatunk a tagállamokkal, a kontaktcsoporttal is, amelyben a tagállami szakértők eh, dolgoznak. Itt próbáljuk a, a jogértelmezési kérdéseket tisztázni, vizsgáljuk azt, hogy a tagállami jogszabályokat, amelyekkel átültették ezt az irányelvet, e, kell-e vagy érdemes-e változtatni, és e, indokolt esetben akár jog sértési eljárás beindítását is e, kilátásba helyezzük, de persze ez csak az utolsó lehetőség. Így állnak tehát a dolgok, folyamatban vannak, folyik a munka, tudjuk, hogy ez mennyire fontos ez az irányelv, a monitoringnak köszönhetően javult a munkaügyi ellenőrzés gyakorisága és szigora, ugyanakkor van még bőven tennivaló ez ügyben. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Schmidt asszony. Próbáljuk meg kicsit strukturálni a vitát. Ezt az újaknak mondom, és azoknak, akik tegnap nem voltak itt, gyakorlati kérdés, kérem, hogy jelezzék, hogyha szeretnének hozzászólni. Tehát például, amíg a bizottság képviselője beszél, addig is lehet jelezni már. Ami a vita struktúráját illeti, tehát hadd mondjam el, hogy három nyilatkozatról van itt szó. Tehát most nem érvényesül az az elf, hogy először a koordinátorok szólhatnak hozzá, bárki hozzászólhat, egy kérdést kell föltenni, és arra majd válaszol a bizottság, de ugye többen is itt voltál tegnap, és fontosnak tartom azt a eljárást, hogy többféle választ adjunk, például elképzelhető, hogy a koordinátorok javaslatot tesznek egy meghallgatásra, vagy valamiféle tanulmánykészítésre, sokféleképpen lehet reagálni, de ne feledje el senki sem, hogy amikor valaki, valaki észrevételt tesz, akkor lehet, hogy ez lesz belőle végül. Ez olyas, mint a kékkártyás eljárás. Kérem ezt ne kérem ezt ne felejtjék el, ne, tehát nem csak úgy beszélgetünk, hanem hogy mindennek következménye lehet. Először Szipel asszonynak adom a szót. Yeah, Miss then... Uh, és aztán Vájusz úr. Tessék, Birgit. First of all... I... Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire nagyra becsülöm azt, hogy az irányelv nem csak szankciókról szól, tehát nem csak a foglalkoztatók elleni szankciókról, hanem arról is szól, hogy hogyan lehet segíteni a migránsokat, hogyha nem fizetik őket, vagy nem fizetik meg őket megfelelően. a le- sok tagállamban ennek az irányelvnek sajnos nincs konkrét hatása, ezt szomorúan hallom, mert nincsenek ellenőrzések. 1 és 29 százalék közötti az ellenőrzések előfordulása. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan munka, munkáltató van, aki illegális bevándorlókat foglalkoztat, és biztosak lehetnek abban, hogy nem fogják őket ellenőrizni. Na most az ellenőrzések nyilván pénzbe kerülnek, de ahogy hallottuk a bizottságtól, sok pénzt meg lehet takarítani, mert ezek az emberek nem fizetnek adót, nem fizetnek TB-t. Jó lenne tehát, hogyha ellenőriznénk a munkáltatókat. Nem az a probléma, hogy az illegális bevándorlók dolgoznak, hanem az, hogy nagyon alacsony bért kapnak ezért, nagyon rossz körülmények között dolgoznak semmiféle biztonsági intézkedés nem érvényesül. Van egy konkrét kérdésem is a bizottság felé. Ez pedig az lenne, hogy van-e arra esély, hogy javulhat a helyzet a tagállamokban, illetve hogyan lehet kényszeríteni, vagy bátorítani arra a tagállamokat, hogy ellenőrzéseket végezzenek, és ezáltal javítsák az illegális bevándorlók, vagy más illegális munkavállalók helyzetét. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm. A dokumentum végén olvashatók A dokumentum végén olvashatók a következtetések. Ugye arról van itt szó, hogy a legális bevándorlást hogyan lehet lehetővé tenni. Hát úgy tűnik, hogy nem nagyon van ennek lehető, nem, nem nagyon van erre lehetőség Svédországban. Foglalkoztatási okoknál fogva a magasan képzettek könnyebben bevándorolhatnak, könnyebben az országba érkezhetnek. és ez is indokolja, hogy Svédországban miért van olyan kevés ellenőrzés, nálunk egy százalékos a ellenőrzések aránya. Tehát, hogyha megnyitjuk az utat a legális bevándorlás előtt, akkor nem kell annyiszor ellenőrizni. Azt próbáljuk elérni, hogy legális legyen a munkavállalók helyzete. De vannak azért gondjaink, hiszen, sok, hiszen vannak olyan munkáltatók, akik nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, és itt kell föllépni. Ugyanakkor nem csak az idény munkásoknak, vagy a magasan kvalifikált munkavállalóknak kell munkavállalási lehetőséget adni, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy legálisan vállalhasson munkát. Szerintem csak így lehet ezt a problémát kezelni. Azok a munkáltatók, akik illegális munkavállalókat alkalmaznak, nem feltétlenül rossz emberek, elképzelhető, hogy egyházi, hogy egy egyház teszi ezt, vagy egy, vagy egy egyéb probonó szervezet, vagy magánszemélyek is lehetnek, akik egyszerűen csak segíteni szeretnének a illegális munkavállalókon, az illegális bevándorlókon. Köszönöm. Milnár asszony. <laughs> Sorry, I didn't hear. Köszönöm. Nem hallottam. Elnök akkor köszönöm a szót. És köszönöm Schmidt asszonynak, hogy átfogó és kritikus jelentés szám, számolt be az irányelv gyengéiről. Én nem beszélnék most a részletekről, beszélt a tagállamok közötti széttartó rendszerekről, amelyben a pénzügyi vagy a büntetőjogi szankciók széttartó volt, és bele tartozik. Riasztó a helyzet, ahogy ön is mondta, a bizottság azt mondta, hogy nem terezte be módosítót a, a irányelvre vonatkozóan. A kérdésem az, hogy a bizottság hogyan garantálná az, hogy a irányelv végrehajtásának kielégítő módja hogyan érhető el. Ön is azt mondta, hogy folytattak vitát már a tagállamok között. Ugyanakkor azt gondoljuk, talán helyen való volna, ha iránymutatásokat írnának, az irányelv gyakorlati végrehajtását segítendő, például a bevándorlók jogainak érvényesítését is biztosítandó. Én a bizottság tervezi -e ezt, és ha igen, van-e valami menetrend? Ilyen iránymutatás, vagy ilyen irányelv elfogadására. Köszönöm. Stavsky úr. Köszönöm, csehül fogok beszélni. Köszönöm szépen, Schmidt asszony, a beszámolóját. Egy kérdésem volna. Vajon adnak, tudnak-e tájékoztást adni az ellenőrzések végrehajtásáról, illetve arról, milyen ellenőrzéseket hajtottak már végre a felek, és hogyan tervezik ezeket. Tudnilik a vonatkozó számok nem nagyon mondanak semmit ebben a jelentésben, mármint az ellenőrzések számára vonatkozó adatok, meg arról sem, hogy milyen kihatásai vannak mindennek. Mielőtt európai parlamenti képviselő lettem volna, munkaadóként dolgoztam, egy vállalat igazgatójaként, és ilyenként mondhatom azt, hogy a az ellenőrzések száma igazából nem sokat mond azon tartalmi kérdésekről, amelyek meg kell határozzák azt, hogy miképp hajtják végre az ellenőrzéseket, milyen eredményességgel, hogyan folyik mindez. Erről szeretnék tájékozódni. And, uh, Mrs. Bjork. Bjork asszony. Okay. I'm here. Uh... Jo, eh, från GUE-NGLs sida så, så menar vi att själva... A GUE-NGL frakció nevében mondhatom, hogy az irányelv háttere számunkra nehezen értelmezhető. A jogi alap, ugye az, az illegális bevándorlás elleni harc alapvetően ez a meghatározó háttere ennek a joganyagnak. Ugyanakkor Örülök annak, hogy végső soron a bevándorlók jogairól is szól ez a irányelv, ám a bizottság beszámolójában az egyes kihívásokat taglalva, amelyek az irányelv konkrét végrehajtását illetik, itt még pontosan a munkavállalók jogainak érvényesülése a legproblémásabb. Mi kapcsolatba léptünk több szervezettel, civil szervezettel, amelyek helyzetben levő munkavállalókkal foglalkoznak, és a kockázatokra mutattak rá. Egyrészt a munkaadó megbünteti az illetőt, hogyha felfedik az, hogy illegális munkavállaló, ugyanakkor a hatóságoktól is tartania kell az illetőnek, akár bört elzárásra is ítélhetik. Sok esetben maga a munkaadó indítja el ezt az eljárást. Mindeközben a munkavállaló sok esetben nem kap meg a fizetését sem, tehát mindenképpen ő az áldozat. Ebben a, ebből a szempontból vizsgálva a mm, okmányjal nem rendező, rendelkező munkavállalók jogait is erősíteni kell. A több ellenőrzés és a nagyobb büntetések nem feltétlenül a leghatékonyabb módszertan. Talán a legjobb módszer az lenne, ha erősítenénk a munkavállalók jogait, és olyan helyzetbe hoznánk őket, hogy ők jelentenék be azt a munkaadót, aki kizsákmányolja őket, és visszél a helyzetükkel. A bizottság e, ebben a tekintetben milyen lépéseket kíván tenni, erősítve a munkavállalók jogait? Köszönöm, Stevens kollégám. Ja, goedemorgen. Nu, uh, ik wil uh, de mevrouw van de commissie ook bedanken voor het... Igen, köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének ezt a beszámolót. Két dolgot szeretnék felvetni ezen a ponton. Fontos, hogy tisztánásunk ezügyben, de nagyon nehéz az érintetteket elérni. Hogyan lehet kapcsolatba kerülni ezekkel az illegális migráns munkavállalókkal? A tagállamoknak a foglalkoztatói szervezetekkel kellene gondolom én együttműködni annak érdekében, hogy jó irányba haladjanak a dolgok, hogy megértsék a munkáltatók is, hogy illegálisan alkalmazni embereket nem lehet. Fog, vizsgálták annak lehetőségét, hogy hogyan lehet szorosabban együtt működni a munkáltatókkal az illegális munkaállás elleni fellépés érdekében? A szakszervezetekkel felvették a kapcsolatot? A szakszervezeteket be kívánják vonni ebbe a harcba ebbe a folyamatba? Hiszen talán pont a szakszervezetek tudnánk jelezni, hogy hol vannak az igazi problémák, ők tudnak a munkaügyi felügyelettel kapcsolatba lépni szükség esetén. Valamint a harmadik országbeli munkáltatókat is említette, de mi van azokkal az uniós tag állampolgárokkal, igazi Európai Uniós állampolgárokkal, akiket egy másik tagállamon illegálisan alkalmaznak. Tisztelátnak ez ügyben? Belgiumban például nagyon sok kelet-európai dolgozik illegálisan, anélkül, hogy például megfelelő tévéjárulékot fizetne. fel kell mérni a probléma súlyosságát, rendelkeznek világos adatokkal azzal kapcsolatban, hogy mennyire súlyos probléma ez például Belgiumban vagy Franciaországban? Ami pedig a harmadik országokkal folytatott együttműködést illeti, felmerül a kérdés, hogy ezek a harmadik országok, partnerországok készen állnak arra, hogy együttműködjenek velünk ez ügyben? Tudom, hogy ez kényes kérdés, de megnevezni esetleg azokat a tagállamokat, ahol a legkomolyabb hiányosságok tapasztalhatóak ez ügyben? Köszönöm. Jean Lambert következik. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a foglalkoztatásügyi fő igazgatósággal milyen fokú az együttműködés. Tegnap délután is hallhattuk, hogy mi történik, mi folyik ott. Például a munka felügyelet terén folytatott együttműködés a tagállamok között nagyon fontos. Itt jó néhány kérdés felmerül, például az uniós állampolgárok, vagy általában a munkavállalók jogaival kapcsolatban. A munkavállalói oldalról felmerült az a probléma, hogy a, az illegális munkavállalókkal kapcsolatos ellenőrzéseket jó nem összekeverni például a munkabiztonsági vagy egészségügyi ellenőrzésekkel, sehol sem vezet. A munkavállalók alapvető jogaival kapcsolatos problémák eléggé elterjedtek. Ez egy olyan terület, ahol bőven van még tenni valunk. A trojka szakpolitikája miatt itt komoly visszalépést láthattunk. A tanácssal komoly harcokat folytatunk eh, annak érdekében, hogy be lehessen hajtani a munkáltatókon azokat a, a, az elmaradt eh, béreket, amelyekkel még tartoztak a munkavállalónak, ugyanis egy harmadik ország eh, beli munkavállaló hogyan tudja, hogyha mondjuk deportálják, hogyan tudja folytatni azt a peres eljárást, amely keretében megpróbálja, eh, megpróbálja behajtani a, a követelést, amely azt az elmaradt bért, amelyet tartozik neki a munkáltató. Úgy érzem, hogy a foglalkoztatási főigazgatóságnak még bőven van tennivalója ez ügyben. Köszönöm. Uh, Köszönöm. A bizottság utalt az idénymunkásokra vonatkozó irányelv lesz az egyetlen olyan jogszabály, ami jelenleg aktuális, de ami a mi hatáskörünket illeti, ugye próbálunk foglalkozni a bevándorlással, a szankciókkal, hiszen ez alapvetően foglalkoztatási piaci kérdés, Lisszaboni szerződés után, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bevándorlás, vagy a bevándorlást ösztöző szempontokat is vizsgáljuk, tehát ide tartozik a, az illegális foglalkoztatás is, de a, nyilván a foglalkoztatási bizottság is illetékes, ezt kell tudni elmagyarázni a foglalkoztatási bizottságnak is, ezt említette Jean Lambert, és az idény munkásokra vonatkozó irányelv a szankciókkal is foglalkozik. Hogyha valakit érdekel ez, akkor nézze meg, hogy a triológusok alkalmával mit mondtuk erről. Windberg vagy Weinbergnek ejtendő a képviselő kolléga neve, kérdezem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megköszönöm a bizottságnak a beszámolót, nagyon érdekes dolgokat hallottunk és nagy érdeklődéssel fogom nyomon követni a fejleményeket. Nagyon érdekel az is, hogy az ellenőrzések hogyan történnek, illetve hogyan történik a tagállamok részéről a visszajelentés. Én olyanc vagyok itt, úgyhogy még sokat kell tanulnom. Nálunk nem igazán eh, jelentkezik ez a probléma, de az ellenőrzések de az ellenőrzésekkel az a helyzet, hogy nem, nem igazán tudjuk, hogy hány illegális munkavállalónk van, mert nem nincsenek erről, nincsenek erről statisztikák, nincsenek számadataink. Olyan szempontból olyan szempontból jelent ez problémát, hogy ezek az emberek hogy jutnak társadalombiztosításhoz, betegbiztosításhoz. Mi történik azon munkavállalókkal, illegális munkavállalókkal, akiknek nincs biztosításuk, és mondjuk megsérülnek. Nagyon érdekes tehát ez a téma. Nem lehet azt le, nem lehet azt leszögezni, hogy ez nem probléma, sőt, szerintem mi nekünk eléggé hátrányos a helyzetünk, rossz tanulók vagyunk. Önök, köszönöm szépen! Úgy látom, hogy az elnökség képviselő megjelent, nem tudom, hogy van-e kiegészíteni, szeretne valamit ki, kiegészíteni. Igen, elnézést kérek a késésért. Nos, a bevándorlással kapcsolatban annyit, hogy az olasz elnökség teljes fél év alatt foglalkozik majd ezzel, a bevándorlók jogaival, illetve a szankció kérdésével. a kutatók és, és diákokkal foglalkozó irányelv keretében foglalkozunk majd ezzel. Most szeretném megköszönni a bizottságnak a jelentést, és az összes fontos témában nagyon szívesen állunk a parlament rendelkezésére. Köszönöm. Valójában nem elnökségre vonatkozó, vagy elnökségre vonatkozó kérdés ez, de ugye felmerül a kérdés, hogy lesz-e majd e, meghallgatás, vagy task force föláll -e. Most megint a bizottság felé fordulok. Kérem Schmidt asszonytól, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amit a képviselők tettek fel. Köszönöm. Azt hiszem, ön is említette, meg egyes képviselők is, hogy szükség van egy átfogó módszert arra. Ennek egy része ez az irányelv. Egyrészt meg kell nyitni a legális csatornákat is, és az Európai Uniónak vannak eszközei, mint a családegyesítési irányába azok, akik nem gazdasági jogból jönnek, vagy a szezonális munkavállalókra vonatkozó szabályozás, vagy a kutatók és, tuda- és diákokra vonatkozó irányába, remélem nagyra törő joganyag lesz, amely segíti a legális beérkezését a tudományos vagy kutatóknak, vagy diákoknak, és az egyedi engedély, amely tavalyi végéig kellett átudatni a tagállami joganyagba, amely a bevándorló munkavállalókra vonatkozik. Ez tehát az EU szintű irányelvek sora, amelyek a témát szabályozzák, de hát mindez jó részt tagállami hatáskörbe eső probléma, például a kvóták és számok meghatározása gazdasági alapon. Az átfogó megközelítés azt is jelenti, hogy az illegális munka migrációlan is fellépünk, és ez része ennek a, az irányelvnek is, tehát a pull tényező kezelése, és remélem, hogy némileg az ember sem beszélteleni fellépőt is segíti majd, hiszen tudjuk, hogy vannak bűnszervezetek a dolog mögött, a jobb életet keresők mögött, és sokszor az Európai Unióban akár munkaadókkal is összehozzák bűnszervezetek ezeket az embereket. Tehát e, ezért is fontos, hogy ebben az átfogó megközelítésben az embersempészettel is foglalkozzunk. Visszatérve konkrétabb kérdésekre, reflektálva, a munkai ellenőrzések ügyében. Jelenleg talán túl korai megmondani, hogy vajon összevetve a tavalyével javult a helyzet. Első benyomásunk az, hogy több ellenőrzés történt, és a tagállamoktól befutó információ alapján ezek átfogóbbnak tűnnek, de még elemezzük az adatokat. Az irányelv meghatározza a konkrét cél adatok meghatározását az ellenőrzésekre vonatkozóan. Még vizsgáljuk, hogy erre szükség van-e, hogyan lehet a tagállamok által ellenőrzéseket meghatározni a munkavállalók, munkadók szempontjából az egyes tagállamokban levő legális munkavállalók számától függően kell meghatározni a sarokszámokat, nem egyformák ezek egyes tagállamokra vonatkozóan. Az információ is nagyon fontos, említették. Ha a bevándorlókat nem tájékoztatják, itt egy olyan kategóriáról van szó, akit elég, akit elég nehéz elérni eleve, már jogállásoknál fogva is, tehát a helyben működő szerzetekkel, hogy tájékoztassák a potenciális munkavállalókat. És a munkaadói szervezeteket is informálni kell. A tanács által elkezdett iránymutatás, amelyet a bel- és igazságügyminiszterek tanácsa hagyott jóvá, foglalkozik ezzel. Azzal, hogy egyrészt a legális bevándorlás csatornáit is meg kell határozni, és nagyon releváns az is, hogy a, úgy a szakszeretekkel, mint a munkadói szeretekkel konzultálni kell, tehát tájékoztatni kell ezekről a szabályokról őket. A vállalati szervezetekkel, meg az összes szociális partner aktívabb szerepet játszhat tagállami szinten hogy nem mindent a tagállami hatóságokra hagyjunk, hanem bevonjuk ezeket a feleket is a végrehajtásba. A jogok kérdése is nagyon fontos, ezt is vizsgáljuk, tagállamokkal együttműködve, és nem habozunk akár szabálysértés eljárást is indítani, ha úgy érzékeljük, hogy szükség van rá. A DG Employment által javasolt platform, amely a munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozik, a DJ Employment-tel egyeztetve dolgozunk ezen, nem csak ebben a témában, hanem általában a legális bevándorlás kérdésében, meg a munkavállalók jogai kérdésében együttműködünk velük, és a többi szakbizottságban folyó munka, meg a tanácsban folyó munka is a DJ Employment figyelmének a homlok terében van. Köszönöm. <coughs> Köszönjük szépen. Időben vagyunk, így tovább léphetünk a következő napi rendi pontra, amely megint csak végrehajtási kérdések körül forog. A családegyesítés, újraegyesítés témájában 2003-ban elfogadott irányelvről van szó a szankciók kérdése fölmerült az előző témában is. Alapvetően a bevándorlás ügyi kérdések a tagállamokhoz kérdés, tartozó kérdés, az Európai Unió hatásköre igen gyakran vitatott. A család újraegyesítés tekintetében a 2008-as irányelv Nagyon fontos előrelépés volt, ugyanak ennek végrehajtásában tavasztalt problémák megnehezítik a dolgokat. Az Európai Bizottság most arról fog beszámolni, hogy milyen átfogó, horizontális problémák lépnek fel az említett irányelv alkalmazásában. Az uniós kontextusban vett migráció sokak számára új lehet, főként az új kollégák számára az ő figyelmüket vonnám, hívnám fel arra, hogy mennyire fontos a végrehajtás kérdésént vizsgálni, főként a család újraegyesítés kérdésében, hiszen hogyha az uniós irányelveket az elfogadást követően nem ütetik át a gyakorló megfelelően a tagállamok, akkor az Európai Bizottságnak bizony az érintett tagállamok körmére kell nézni. Lássuk, hogy mi a helyzet ez ügyben. Thank, thank you, Mr. Chair. Um, Um, Köszönöm, elnök úr. A családújraegyesítési irányelvről van szó. A szankciókra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban felmerült egy kérdés, amelyre elfelejtettem <clears throat> válaszolni. 2009-es irányelvről van szó, 2011-re kellett átültetni ezt a mm, tagállami joganyagba azt hiszem, hogy még időre van szükség ahhoz, hogy iránymutatásokat adjunk ki azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatókra milyen szankciókat hogyan kell kiszabni. Az első ilyen irányel volt ez, 2003-ból datálódik az Európai Unió, azért látod neki e terület szabályozásának, mert ez fontos a migránsok számára a család egyesítés és az a család élethez való alapvető jog a fő motiváció. Nyilván ennek kihatása van a díz irányelv tartalmára. Nagyon sok a lehetséges típusú meghatározás, tehát nem túl konkrét a szöveg, egyhangulag került elfogadásra, ami szintén befolyásolja a tartalmát ennek az irányelvnek. Vannak olyan cikkek, amelyek bizony, hát eléggé nehezen kézzelfoghatóak. Alapvetően azt a célt kívánja szolgálni ez az irányelv, hogy a legálisan az unióban tartózkodó családtagokhoz csatlakozhassanak a családtagjaik. Tehát harmadik országbeliek csatlakoznak harmadik országbeliekhez. Vagy harmadik országbeliek csatlakoznak uniós állampolgárokhoz, milyen nagyságrendben valósul ez meg, tehát hány emberről beszélünk. 2012-es a legfrissebb adatunk, amely minden tagállamra vonatkozóan rendelkezésre áll. 440 ezer harmadik országbeli csatlakozott harmadik országbeli családtagjához, és ezen kívül még 227 ezer harmadik országbeli csatlakozott uniós állampolgár családtagjához. Tehát a család újraegyesítés vagy családegyesítés keretében az unióban érkezők száma tehát nem elhanyagolható. Az irányelv fő célja az, hogy a családot, mint egységet védje, hogyha valaki gazdasági okból érkezett az Európai Unióba, de most már legálisan tartózkodik és munkát vállal itt, akkor fontos, hogy a családjukat védje, és természetesen a, a névházasságok, látszatházasságok elleni fellépést is e, próbálja célozni. 2009-ben egy zöldkönyvet adtunk ki, egy konzultációt kezdtünk, 230 érintettet vontunk be ebbe a konzultációba 2012-ben. A fő kérdés, ami felmerült a konzultáció során az, hogy a családegyesítés irányelven változtassunk-e. Egyértelmű volt a végeredmény, mégpedig az, hogy az irányelvet nem kell megváltoztatni, viszont egy szakértői csoportot kell létrehozni a tagállami szakértőkből. Ezt meg is tettük, jó néhány ülésre sor került. Ezen kívül a civil társadalommal is egyeztetünk családegyesítés ügyben, mert úgy éreztük, hogy fontos információval szolgálhatnak számunkra ez ügyben. Ezt követően a második végeredménye ennek a konzultációnak az volt, hogy a végrehajtáson kell főként csiszolni, a harmadik végeredmény pedig az volt, hogy iránymutatásokat adjunk ki. Ezt megtettük, itt fekszenek ezen iránymutatások ma önök előtt az asztalon. Mi a célunk ezzel? Az, hogy a végrehajtásban jelentkező problémákat eh, azonosítsuk, felsoroljuk, és ezekkel kapcsolatban eh, irányt mutassunk a tagállamoknak. A második az, hogy a család egyesítési szabályokat világosan, egyértelműen értelmezzük uniós szinten következetesek legyünk, a harmadik pedig az, hogy koherensebben, következetesebben alkalmazzuk az említett szabályokat. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt könnyű elkészíteni ezeket az iránymutatásokat. Amikor van bőven esetjog, amely rendelkezésre áll, akkor jóval egyszerűbb a dolgunk, ugyanakkor a családegyesítés irányelvvel kapcsolatban három bírósági ítéletre tudtunk támaszkodni mindösszesen, két eh, esetben is visszavonták a panaszt, és július 10-én hoztak két új ítéletet családegyesítés ügyben Luxemburgban. Ezek egyébként eh, érdekesek, roppant érdekesek. Tehát nem sok eh, precedens értékű jogesetből tudtunk kiindulni, ezért vontuk be a civil társadalmat, hogy az iránymutatásokat nagyobb szakértelemre alapozva határozzuk meg, írjuk megkészítsük elő. Most nem fogok minden részleten végigmenni, mert nem akarom az önök idejét eh, lopni. az irányelv hatája az első terület, amit körbejárunk, például az, hogy az állandó tartózkodás fogalmát járjuk körbe, hogy erre valóban valós lehetőség van-e, mi az a minimális kor, amelyet például házastársként elfogadunk, hogyan kell ezt bizonyítani, az eljárás, az elbírálási eljárás milyen hosszú ideig tarthat, és végezetül milyen feltételekhez köthető ezen jog betegbiztosítás, lakhatás, megfelelő lakhatás, integrációs intézkedések, illetve a várakozási időszak. A belépéshez tartózkodáshoz kapcsolódó kérdések, a menekült jogi kérdések, általános elvek. Hosszú tehát a szöveg, elég jogi, jogászi jellegű de hát az igények alapján jártunk el, és az eddigi visszajelzések pozitívak az irányítatásokkal kapcsolatban. Mi következik most? Azt hiszem, hogy a tájékoztatásra kell koncentrálnunk annak érdekében, hogy a családegyesítési joggal, akik élni kívánnak, és ez problémákkal szembesülnek, azok tudják, hogy mit tehetnek, hogy az Európai Bírósághoz fordulhatnak, hogy további esetjog alakuljon ki ez ügyben az irányelvek alkalmazását segítik a szakértőcsoportok, a kontaktcsoportok, természetesen figyelemmel követjük ennek az irányelvnek az alkalmazását, a gyakorlatba történő átültetését. Egy jogsértési eljárást is elindítottunk az egyik tagállammal kapcsolatban szemben, Eh, egy tanulmány is készült, eh, amely alapján egy, egy rendszeres, rendszerezettebb rálátással bírhatunk arra, hogy a különböző tagállamokban hogyan alakul ennek az irányelvnek az alkalmazása. Hát így állnak most a dolgok, itt tartunk. Úgy érzem, hogy a szankció irányelv eh, kapcsolódó szankció irányelv tekintetében is hasonló a helyzet Azaz, a legfontosabb az, hogy a migránsokat eh, jobban tájékoztassuk arról, hogy mik a jogaik, eh, és ezekkel hogyan élhetnek. Köszönöm. Okay, thank you, Mrs. Schmidt. Köszönöm szépen, Schmidt asszony. Még valaki kért szót, Björk asszony. Köszönöm eh, szépen. Köszönöm a bizottságnak a választ. A GUE NGL frakció nevében hadd köszönjem meg ezeket az iránymutatásokat. Nagyon sok problémával találkoznak azok, akik szeretnék azt az emberi jogukat érvényesíteni, hogy családegyesítést hagysanak végre. Nagyon örülök tehát annak, hogy ezek az iránymutatások megjelennek. Jó lett volna, hogyha az kiindulás irány, irányelv, tehát az alap, amiből kiindulunk, az jobb lett volna, ez jó tett volna az, a családi újraegyesítésnek. Nos, a gyakorlatban azt láthattuk a tagállamokban, hogy leginkább az a gond, hogy a különböző dokumentumok beszerzése jelent gondot az egyes tagállamokban, tehát azok, akik család újraegyesítést szeretnének kérni, ezen személyek számára ez jelenti az igazi akadályt. Sokszor olyan dokumentumok ezek, amiket be sem tudnak szerezni a, a, a kérelmezők, és sokszor a, a követségek sincsenek ennek tudatában. Aztán ne felejtjük el, hogy vannak olyan nők is, akik erőszakkal szembesülnek, nemi alapú erőszakkal előfordulhat, hogy, hogy a férjük veri őket, akkor is előfordulhat ez, hogyha család újraegyisítés útján érkeztek az adott EU-s országba. Kérdésem, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az irányelveket meg is valósítsák, hogy az iránymutatásokat meg is valósítsák a tagállamok. Lesz-e felügyelet, fogják-e ellenőrizni a tagállamokat, hogy hogyan segítik az embereket abban, hogy élhessenek ezen emberi jogukkal. Hát ez csak egy kérdés volt, de jó kérdés, mert a végrehajtásra vonatkozik. Ugye ez egyáltalán nem egyszerű kérdés ebben a kényes témában, sok tagállammal van baj, úgyhogy ismételten a bizottság felé fordulok, kérem, hogy válaszoljon. És mit asszony? Köszönöm szépen! Az iránymutatások csak iránymutatások, ez soft law, a bizottság véleményét, álláspontját foglalják össze, de elképzelhető, hogy például a bíróságnak a jövőbeli ítéletei mást fogalmaznak majd meg. Nagyon fontos az, hogy a tagállamoknak legyen egy programja arra, hogy, ezt a, hogy a, hogyan fogják mindezt megvalósítani, és hogyha problémák merülnek föl egy-egy irányelv esetében, akkor szoktak megjelenni az iránymutatások, és nyilván vizsgálnunk kell azt, hogy a tagállamok mennyiben valósították meg az irányelv átemelési kötelezettségüket. Tehát voltak bírósági vannak még más ügyek bíróság előtt, várjuk ezeket az ítéleteket, és amennyiben a bizottság, a bíróság, amikor, amennyiben a bizottság, bíróság elé kerül, például akkor is ezen iránymutatásokhoz tartjuk magunkat. Nos, megpróbáljuk azt elérni, hogy az irány, irányelvet be tart, illetve megvalósítják a tagállamok. Az iránymutatásokkal kapcsolatban egyébként a visszacsatolás elég pozitív voltak a tagállamok részéről, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tagállamok figyelembe veszik majd az iránymutatásokat, de természetesen nagyon odafigyelünk erre. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Következő napi rendi pontunk következik. Az utolsó olyan pontunk ez, ami a bevándorlással kapcsolatos, tehát a kék kártyás irányelvhez kapcsolódik ez. Gondolom a régi képviselők erről már hallottak. 2009-ben fogadták el ezt az irányelvet, amikor a parlamentnek még csak konzultációs joga volt. 2011. júniusa volt akkor a megvalósítás határideje, és az ezzel kapcsolatos jelentést, tehát a megvalósítással kapcsolatos jelentést idén adta ki júniusban a bizottság. Ez a kék kártya, talán emlékeznék rá a kollégák, hasonlított az Egyesült Államokbeli zöld kártyához. Ez még a megszorítások előtti időszakban volt, és az volt az elképzelés, hogy a magasan képzett munkavállalók legálisan is eljuthatnak Európába, mert a kezdetektől fogva eléggé vitás volt ez a, ez a jogszabály. de hát nagyon sokan nagyon komoly vitákat váltott ki utána is. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan fog beszámolni mindennek a gyakorlati megvalósításáról. Thank you very Köszönöm. Én is általános bevezetővel kezdeném. Az egyre növekvő globális verseny a tehetségekért nagyon fontos tényező. Az EU nem egyedül versenyez, igyekezvén magasan képzett munkavállalókat, a legjobb tehetségeket magához vonzani, itt az Egyesült Államokkal, Kanadával, Ausztráliával és a világ más részeivel is versenyben vagyunk. A jól kezelt migrációs politika segíthet bennünket ebben a folyamatban. A gazdasági növekedést elősegítő tehetségek idevonzásában, és a munka munkaerő hiány kezelésében, ami egyes pontokon, vagy gazdasági szegmensekben még mindig jelen van Európában. Ezért az EU kék kártya irányelvet, ezért mutattuk, ezért terjesztettük elő. A cél az, hogy egyszerűbbé tegyük a jól képzett munkavállalók belépését, mobilitását, belépve családtagjaikat is, harmonizálva a lakhat, belépési lakhatási engedélyt, jogállásukat, rájuk jogukat és az EU-n belüli mozgásukat elősegítve. Néhány adattal kezdeném. 2012-ben 3664 kék kártyát adtak ki, 1100 kártyát pedig családtagoknak. A legtöbb kék kártyát Németország adta ki. Elolvasták a jelentést. Ez jól látható. Németország 2012-ben 2584 kék kártyát bocsátott ki. Utána a következő tagállam, Spanyolország, 461 kártyával látható, hogy mekkora különbség, és aztán tovább csökken a szám. És a tagállamok, egyáltalán nem adtak ki kék kártyát. 2013-ban ra vannak már 15 tagállamra hivatalos adataink az Eurostattól. A kék kártyák száma növekedett. 1200 Megint Németország adta ki a legtöbbet, 11.580-at. Franciaország a második, 371 kártyával. Honnan jönnek a kék kártyások? főleg Ázsiából, aztán Kelet-Európából, Dél-Amerikából, a fő kibocsátó országok 12-ben India volt, 699, aztán Kína, Oroszország, Egyesült Államok és Ukrajna követték a sorban. Mik a fő eredményei vagy a jelentésnek? Az első pont, talán nem meglepő a statisztikai adatok alapján, hogy mennyire széttart a, a tagállamok között a kibocsátott kártyák száma. Persze függ az állam méretétől, gazdasága, helyzetétől, hogy hány kék kártyát ad ki. Ha a gazdasági helyzet nem olyan, akkor nincs szükség olyan sok kártyás munkavállalóra és persze a tagállam mérete is számít. Vannak azonban más tényezők is, amelyek hatással lehetnek a kék kártyák számára. Például az, hogy mennyire ismert, mennyire támogatott, reklámozott ez az intézmény, ha könnyen beszerezhető a konzulátusokon, van-e információ, vagy nincs információ. Ez is behatással van. Vannak az aztán arra is lehetőségek, hogy még kedvezőbb rendelkezéseket is nyújtsanak magasan képzett harmadik országbeli munkavállalók számára a tagállamok közötti mozgásban. Néhány példa és szik ahol szakpolitikai módon vált, dönthetnek a tagállamok a kvótákat, illetően a munka erőpiaci tesztek lefogyatásában egy évtől négy-öt évig terjedhet az érvényessége a kékkártyának. Itt is preferálhatnak a tagállamok eljárásbeli garanciák, a, a fizetés nyújtása. Mindezekben tehát vált a tagállam dönthet, és ez meghatározhatja a kékkártya kibocsátásának módját. És fenntartott a tagállam egy nemzeti rendszert is a kékkártya rendszerrel párhuzamosan. Ez az a második aspektus, amely szintén szerepel, amelyet említ a kommuniké. A tagállami rendszerek, amelyeket fenntartanak a képzett munkavállalók odavonzására, sokszor versenyeznek a kékkártyás rendszerrel az adott államban. Tíz tagállamban vannak konkrét rendelkezések. Szélesebb körű politikai témában hét tagállamban vannak konkrét szakpolitikák, magasan képzett munkavállalókra kihegyezve, egyes tagállamok egyes csoportokra koncentrálnak, például kutatókra, vagy vállalat közötti munkavállaló cserére, koncentrálnak. Éppen most készül egy irányelv, irányelv a vállalatok közötti munkavállaló cserére, és itt szó esik a tagállami rendszerekről, amelyek kiesnek, mihez az irányelv érvénybe lép, a tagállami saját rendszerek megszűnnek a közi munkavállaló cserére vonatkozóan, hogy az elnökség kifejtette, éppen most folyik a, tud, a, tud, a kutatókra és diákokra vonatkozó irányelv, amely szintén kiváltja majd a, a, a tagállami rendszereket. Vannak konkrét ágazatok is, amelyekre információ, az információ technológia, egészségügy, pénzügyi szolgáltatások, mérnöki munkák, amelyek külön vannak tagállami rendszerek. Még egy példát említsek a párhuzamokról. 2013-ban, mint mondottam, Magyarország 11.580 kék kártyát bocsátott ki, és csak 11-et a nemzeti rendszerben Németországban. Más tagállamokban más a helyzet. Sok országban több engedélyt adnak ki a hazai rendszerben, mint a kékkártyásban. Általában a kékkártyás rendszerről szóló tárgyalások nagyon nehezen haladtak, nehezen jutottunk dűlőre. Ugye egyhangú döntést kívánt a döntés, ez kihatott a szabályozás tartalmára is meg azokra a lehetőségre is, melyek a nemzeti rendszerek fenntartását tették lehetővé. A tagállamok egyfajta versenyt kívántak fenntartani egymás között is úgy tűnik. Még most a válságot követően úgy tűnik ez a verseny inkább a világ többi részével folyik, és nem egymás között. És talán jobban figyelembe kell vegyük ezt a jövőben is majd. Most tehát némi aggájjal látjuk a transzpozíciós problémákat, az, hogy alacsony szintű a koherencia, a, a jogok elég szűkörűek, és a belső mobilitás elég alacsony. Az inter-EU mobilitási rendszer kevésbé mozog, mint az intra-EU mobilitás és a vállalat közötti mobilitási rendszer. Ezek a fontos pontok tehát. Mik a következő lépések? Itt is folytatjuk, továbbra is segítjük a tagállamokat abban, hogy jobban be tudják tartani az irányelvet. Egyeztetünk a tagállamokkal a kapcsolattartó csoportban, legutóbb a júniusban ültünk le velük, a jelentésben is előtt nehézségek kezelésében segítve a tagállamokat, és adatot is gyűjtünk egyes aspektusokról, melyeket a jelentés nem taglal olyan nagyon, mert nem kaptunk elég tájékoztatást. Például a bér küszöbök, egyéb nehézségek, a, a, a visszatérítési readmissziós költség, etikai kódexek és egyebek. Itt is az információ a legfontosabb talán, ahogy erről már beszéltem, és dolgozunk azon, hogy az EU emigrációs portál létrejöjjön, amely a kékkártyás irányában vonatkozó információknak is tárháza lesz. Köszönjük, asszonyom! Azok számára, akik még nem voltak itt, amikor ez a kék kártya rendszer indult, Franco Fratini nyitotta be, és érdekes sem szimmetrikus dolog, hogy megint olasz elnökség van most már el tudjuk dönteni, hogy hogyan működik, vagy nem működik. Ha lehetek provokatív, akkor elmondom, hogy a kék kártya beindításakor európai zöld kártyaként emlegették ezt, és most pedig láthatjuk, hogy nagyon kis számú kék kártyáról beszélünk. Németország próbálja magát tartani a számokhoz. Annyira ellenyésző számú kék kártyáról beszélünk, azért, mert a nemzeti rendszerekkel összetűzésbe kerül a kékkártya rendszer, főként a megszorítások miatt, hogyan tudja az Európai Bizottság elemezni azt, hogy mi okozza ezt a problémát. Azért, mert a válság előtt indult be a rendszer, esetleg ez okozza a problémát, érdemes egyáltalán folytatni ezt a rendszert. A kollégák nagy része nem volt itt, amikor ez a rendszer beindult, de azért elmondom, hogy az eredeti célja az volt a kékártyának, mert hogy segítse az Európai Uniót, meg az Európai Uniónak is jó legyen, hogy ne lehessen mint egy kimazsolázni a tagállamok közül azt, hogy ki hol mit akar. De hát ilyen alacsony számok mellett hogyan lehet valóban reprezentatív statisztikai adatokat eh, elemezni. Érdemes egyáltalán folytatni ezt a rendszert, amikor ilyen elenyésző számú kék kártya kiadására kerül sor? Egész egyszerűen nem igazán tűnik működőképesnek. Natalie Kriszbeck az első. Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam. Részben értek csak egyet a következtetéseivel. A gazdasági és társadalmi nehézségek miatt éppen, hogy proaktívnak kellett volna lennünk ez ügyben. Köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a beszámolót 5 évvel a rendelkezés bevezetését követően Mérj fel a helyzet alakulását. Az Európai Parlamentnek alapvetően csak konzultatív szerepe volt akkor még, ma már ez egy kicsit másképp áll. Örültem az Európai Bizottság beszámolójának, Kicsit csalódott vagyok ugyanakkor. Nem tűnt igazán konkluzívnak ez a beszámoló. Öt év telt el, mint hogyha komoly hiányosságokat látnánk. A tolmácsolásban azt hallottam, hogy azt a jelzőt használta, hogy ellenyésző számú Nos, valóban óriási különbségek vannak. Egy táblázatot láthatunk itt a jelentésben. Schmidt a asszony is utalt erre. Óriási különbségek vannak a tagállamok között. A tekintetben, hogy hány kikártyát adnak ki, még egy tagállamon belül is Németországban egyik évben 200 adnak ki, másik évben 14 ezeret. Vannak olyan tagállamok, ahol egyet se. Ezek ö, roppant érdekes számok, elképesztően meglepő adatokat láthatunk itt valóban, ezzel egyetértek. Azt hiszem, hogy valamit kezdenünk kell ezzel a kérdéssel. Egyszerű szerintem az eljárásrend, egyszerű a jogalap, megpróbáltuk ezt egyensúlyba hozni. A brain drain, tehát az egyelszívás veszélyével is, a versenyképességi szempontokat is figyelembe vettük, ahogy ön is említette, e, Elnök úr, sokan azt mondták, hogy ez az amerikai zöld kártya rendszerének lemásolása eh, lett volna sokak szerint. Talán igaz, ahogy Schmidt asszony is eh, említette, eh, az a baj, hogy összeütközésbe kerül ez a, a, a nemzeti jogszabályokkal, illetve hogy nem megfelelő módon ültetik át ezt az irányelvet a, a tagállami jogba, amihez szinte már hozzászoktunk. De mindom öt év telt el a jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi helyzetben, ideértve Franciaországot is, a hazámat, nyomást kell gyakorolnunk a tekintetben, hogy valami történjen ezzel a rendszerrel. Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság beszámolójából hiányzott, a, hiányoztak azok a javaslatok, hogy, hogy, hogy, hogy mit, mit tegyünk. Azt mondta az Európai Bizottság, hát így járnak a dolgok, hát nem működik a dolog. Én, én hiányoltam azt, hogy öt év után levonjanak bizonyos következtetéseket, hogy hogyan tovább mit tegyünk a hiányosságok kiküszöbölésére. Bizony a migrációs politikával kapcsolatban igen sok kérdés merült fel a választási kampány során, és ez pont egy olyan eleme ennek a szakpolitikai elegynek, amely minden tagállam számára előnyös lehetne. Éppen ezért azt javaslom, Schmidt asszonynak, hogy ez az aggasztó beszámoló alapot adhat arra, hogy, hogy újra e, gondoljuk ezt az egész kérdéskört, és új lépéseket fognatosítsunk, mondjuk a soft law-val, tehát a puha jogalkotás eszközével élve olyan iránymutatásokat adunk ki, amelyek, amelyek tényleg stimulálják a tagállamokat, arra késztetik, ösztönzik, hogy többet tegyenek ez ügyben. Juncker úr is hangsúlyozta a legális migráció fontosságát, hogy Európába segítsük eh, azon legális migránsok érkezését, akikre Európának eh, igenis nagy szüksége van a jelenlegi helyzetben. Ezt segítheti ez a kikártya rendszer, de csak akkor, hogyha jobban működik. És azt hiszem van bőven javítani való, eh, hát akkor javítsunk rajta. Vagy az egészet szüntessük meg. All of these debates. Köszönjük, Natali, valóban ez még csak a kiinduló pontja a vitának. Egy, egy, végig kell gondolnunk, hogy mit teszünk ez ügyben, és azt kell mondani az Európai Bizottságon, hogy nos, mi így vagy úgy gondoljuk. Szerintem a kékertes rendszer alapvető problémája, ahogy arra az Európai Bizottság beszámolás rávilagított, az, hogy a nemzeti rendszerek, amelyek a, a szakképzett munkaerő berámlását szabályozzák, ezek össze ütközésbe kerülnek ezzel a kikátya rendszerrel, éppen ezért teljesen eltér az amerikai rendszertől, ahol, ahol szövetségi szintű a, a zöldkártya rendszer. Tehát a kék rendszer teljesen más elképzelésre épült, és úgy látom, hogy a, a tagállami, illetve az uniós rendszerek, mintha itt nem lennének igazán összeegyeztethetőek. Az Európai Bizottság miről beszámolt, ezt sejtettük, hogy így lesz. Most már azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tovább. Hagyjuk az egészet a fenébe, mert csak mert vállalhatatlan, vagy megpróbáljuk megmenteni. Tehát azt kell végig gondolnunk, hogy menthető vagy menthetetlen a kékkártya rendszer. Nagyon sokba fájhat az nekünk, hogyha megpróbáljuk a menthetetlent menteni. Ezt kell végig gondolnunk, ha lehetek egy kicsit provokatív. Szippel asszony egy olyan ország képviseletében, amely megpróbálja komolyan venni ezt a kikártyarendszert, parancsolj, Birgit. Nem, ezt a mondatot nem kommentálnám most én, mert ugye pozitívan hangzik a számadatokkal, de lehet másképp is nézni. Ám legyen. Amit el akartam mondani, az az, hogy egy, együtt létezik az európai kékkártya, meg a tagállami feltételrendszer sok helyen. A kérdés, hogy azon országokban, ahol van saját szabályozás, vajon azok nem, azért nem élnek a kék kártyával, mert túl bonyolult, nem elég vonzó, vagy azért, mert a saját szabályozásuk épp olyan jó, így aztán nem érzik szükségét annak, hogy a kék kártyával éljenek a sajátjuk helyett. Ezzel összefüggésben jól lenne látni megint számadatokat, hogy ugye egyrészt azt mondják, hogy egyes országok nagyon sok kék kártyát adnak ki, egyesek meg egyáltalán nem. Ám vajon érdekesen látni, hogy vajon hányan kerülnek be a tagállamba a tagállami rendszeren keresztül? A második kérdés az lehet, hogy van-e összevetés arról, hogy mennyire bonyolult a kékkártyás eljárás összevetve az adott tagállam saját rendszerével. És vajon a beutazási feltételek a magasan képzett munkaerő számára hogyan néznek ki a saját rendszerben? Elhangzanak olyan kijelentések lők, hogy a kék kártyás beutazás feltételei olyanok, hogy azok nem különösebben vonzóak harmadik állambeliek számára, és így a globális versenyben inkább hátrányban vagyunk. Mert más tagállamok jobb feltételeket teremtenek a bevándorlók, az ilyen rendszerben bevándorlók számára. Egy ilyen összevetés is érdekes volna, összevette a kék kártyát, tehát egyrészt a tagállami rendszerekkel, a magas képzett munkaerők bevonzásában, meg kifelé is összevetve más harmadik országokkal, amelyekkel az EU versenyben van. Ez fontos volna ez összevetés, ezek az összevetések, annak értékelésében, hogy a kék kártyát vajon tovább akarjuk-e fejleszteni, és ha igen, milyen irányba. Thank you, Berkey. The next speaker. Köszönöm szépen. Jean Lambert következik. Thank you. Um, I've got a couple... Köszönöm szépen. Néhány kérdésem lenne. A harmadik országokban az EU delegációk rendelkeznek információval, tájékoztatással a kékártyás rendszerről? Aktívan tesz ezért valamit a bizottság? A második kérdés. A migráns munkavállalóknak mi az elképzelésük? Tehát általában melyik rendszert preferálják, melyik tetszik nekik jobban. Kérdés, hogy össze, mi az összehasonlítási alapjuk. Ugye az az elképzelés, hogy a kék kártya egyfajta mozgásszabadságot ad a munkavállalóknak az EU-n belül. Aztán vannak olyan tagállami rendszerek, ami azt jelent, amelyik azt feltételezik, hogy egy bizonyos munkaadó, munkáltató munkáltathatja csak azt a munkavállalót. Tehát az a, az, az elképzelés az egész rendszer mögött, hogy választási lehetősége lehet a munkavállalónak a kék kártyával. Aztán mi a helyzet a meghatározásokkal? Korábban felmerült ez is a vitában. A highly qualified vagy a highly skilled meghatározást vagy fogalmat használjuk a magasan képzett, magasan kvalifikált, jól képzett, szak, jó, szakképesít, szakképesítéssel rendelkezik, nem mindegy, hogy mit használunk. Kérdés, hogy a munkáltató szempontjából megfelelő-e a kékkártyás irányelv, megfelelő mozgásteret biztosít-e számukra ez? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen jó meglátás, jó kérdés, hogy egyáltalán jó eszköze, eszköz-e a kék Köszönöm. Cecil Kienge következik. Eh, grazie, è una... È un... Köszönöm szépen. Nagyon fontos téma ez. Főleg tudván, hogy Olaszországból származik ez az elképzelés, tehát eh, azt hiszem, hogy nekünk is komolyan kell ezt venni. A kék kártya szerintem a legtöbb, eh, meg, az legtöbb vizsgált szempontban nem működött, nagyon hiányos volt a tájékoztatás, és ez bárhol igaz, hogyha az ember kérdezősködik a kék kártyával kapcsolatban, azt látja, hogy teljes tudatlanságot teljesen tudatlanság, aztán fontos az is, hogy a tagállamoknak mekkora a mozgástere, természetesen alkalmazkodni kell ugye a tagállami jogszabályokhoz. A tagállami jogszabályok nem mindig tesznek jót a magasan képzett munkavállalók érkezésének. A kolléga az imént említette, hogy tudni kell, hogy pontosan milyen típusú munkáról van szó, ugye ismerő különböző számadatokat, de nem mindig a magasan képzett munkavállalókra vonatkozik ez. Sokszor a képzés szintjéről van információk, de ez nem feltétlenül felel meg a kék kártyás szándékoknak. Kérdés a bizottság fele, hogy hogyan lehet ezt vajon javítani ezt a rendszert. Nem arról kéne gondolkozni, tehát hogy kéne megszüntetni a rendszert, főleg válság idején fontos ez. Olaszországban azon kell elgondolkodni, hogy hogyan lehet a hogyan lehet megoldani azt, hogy a bevándorlás útján tényleg magasan képzett, vagy egyáltalán képzett munkavállalók érkezenek hazánkban. Ezzel kapcsolatban kellenének normák, struktúrált rendszer kéne, a kék kártyában meg, kékkártyás rendszerben benne rejlik ez a megoldás, tehát hogy az emberek tényleg, a migránsok tényleg ide jöhessenek az EU-ba, és tényleg dolgozhassanak legálisan. De amikor a bevándorlók ide érkeznek, akkor a tagállami jogszabályok vonatkoznak rájuk, és meg van határozva, hogy hány napos tartózkodásra van lehetőségük, ezt nem lehet utána megváltoztatni, vagy meghosszabbítani, akkor haza kell menniük, és ez nyilván nem ösztönzi arra a munkavállalót, hogy megpróbáljon legálisan munkát keresni. Szerintem véget kéne venni véget kéne vetni annak, hogy sürgősséggel csak nagy hirtelen megoldásokat találjunk. Egyébként elképzelhető, hogy vannak olyan események, amelyek nyilván felgyorsíthatják ennek a, ennek a, ez erre való igény, de Németországban is voltak hasonló események. A populizmus egyébként arra ösztönzi az embereket, hogy azt gondolják, hogy nem kell használni a kék kártyák. Egyébként nem mindig van összefüggés a munka nélküliség és a bevándorlás között. Fogalmazunk világosan. Én azt kérem a bizottságtól, hogy nagyobb mértékben használja a kékkártyás rendszert minél több tagállam van, és ne legyen akkora mozgástere a tagállamoknak, hanem valamilyen módon ösztönözze a tagállamokat ennek a használatára. Még egy dolog a kékkártyás rendszerrel kapcsolatban. A nemzetközi együttműködést is segítheti a kékkártyás rendszer. A legtöbb ha a legtöbb kék kártyát mondjuk, ha a legtöbb, hogyha rájövünk arra a számadatok alapján, hogy ázsiai származású bevándorlók kapják a legnagyobb részét a kékkártyák, kékkártyáknak, nem az afrikaiak mondjuk, akkor az megint megváltoztathatja az orientációnkat, de a külpolitikát és és az nemzetközi együttműködést is ez befolyásolhatja. Miért nem jön több afrikai legálisan. Miért van az, hogy akik például háztartási alkalmazottak, azok jönnek inkább Afrikából, akik, és, és akik sokszor nem legális alkalmazottak, és akik nem legális munkavállalók. Tehát szerintem hozzáadott értéket kell keresni itt a kékkártyás rendszerben. Elnök, köszönöm szépen. A küldő ország és a kék kártya működése közötti kapcsolat még nem annyira, nem annyira jól értett kapcsolat. Azt gondolom, hogy itt részletesebb munkára, elmétésre, elemzésre van szükség. Köszönöm, Anna Gomes következik. Köszönöm. Szerintem azért nem használják szélesebb körben a kék kártyát, mert válság uralja Európát, válság sújtja Európát. A tagállamoknak nem kell az Európai Unión kívülről beszerezni a munkavállalókat, ott, vannak a többi, ott van a többi európai ország, elég oda elmenni. Portugáliában is ez a helyzet. A legjobban képzeltjeink más európai tagállamokban vállalnak munkát, főleg Németországban és az egészségügyi dolgozók például Nagy-Britanniában, vagy Norvégia is, Norvégia is kedvelt célpont. Hát ennek vannak előnyei, de ennek vannak komoly hátránya is, és Portugália fejlődése szempontjából ennek komoly következményei vannak. A kék kártya lényege az volt, hogy az Európai Unión kívülről vonzunk munkaerőt az EU-ba, de sajnálatos módon kicsit más hatást ért ezzel, vagy másra használják. Kérdezem a bizottságtól, hogy a szörnyűséges gazdasági helyzet tel való kapcsolatot hogy látják, és az EU-n belül is ugye tapasztalhatók ennek a negatív hatásai. Kérdésem az is továbbá, hogy a jelenlegi kékkártyás rendszer mennyire könnyíti meg az EU-n kívüliek, tehát a harmadik ország beliek legális Európa, Európai Unióba való érkezését. Ezek sokszor ugye magasan képzett személyek, és ha elismernék a szakképesítésüket, vagy képességeiket, akkor nyilván ugye, kiváló kékkártyás jelöltek lennének. Portugáliában egyébként nagyon sok a külföldi, mondjuk ukrán, vagy mások, akik magasan képzettek, és nem képesítésüknek megfelelő munkahelyeken helyezkedtek el, azért csupán mert nem ismerik el a képesítésüket. Kérdezem, hogy a kék kártya erre meg, megoldást jelente, tehát a harmadik országokból származók, a menekültek számára. A kék kártya megfelelő módja annak, hogy a szakképesítést elismerjék. Az én esetemben, vagy a hazám esetében azt hiszem, hogy a fő probléma nem, nem a kék kártya megvalósít, nem a kék kártya végrehajtása, hanem ennek az alkalmazása, hanem az úgynevezett arany vízumok odaítélése. Jó lenne, hogyha a bizottság kicsit beleásná magát ebbe, a úgynevezett aranyvízum politika gyakorlatilag a bűnözőket vonzza az eu -ba. Jó, maradjunk a kék nem ugye az elnök. Elég nehéz a bizottságnak kilépni azon a kontek- abból a kontextusból, hogy itt most azért válságot élünk meg az EU-ban, és megszorítások érvényesek. Következő hozzászólunk szabályos. Att problemet med blåkortsystemet är att det bara omfattar de högkvalificerade. Eh, eh, jag talade tidigare om att vi hade ett annat system. Köszönöm elnök úr. Már mondtam korábban is, Svédországban más a rendszer. 2008-ban bevezettünk egy új migrációs törvényt, amely a alacsony, a magasan képzett és a szakképzetlen eh, munkavállalókra is külön-külön vonatkozott. Azt hiszem, hogy ez az európai rendszer a meglévő svéd jogszabályokat csak ront. Talán ezért van az, hogy ilyen kis számú kék kártyát adott ki Svédország. De hogyha össze vetjük az adatokat alaposan, akkor láthatjuk, hogy mégiscsak mi állunk a, a legjobban. Olyan jogszabályokra van szükség, amely nem csak a kutatókat, szakértőket, a magasan képzett munkavállalókat fedi le, hanem a, a szak alacsony vagy képzettség vagy szakképzetlen munkaállókra kiterjedő jogszabályokra is szükség van. Amikor ezt a kékkártya rendszerbe vezettük, akkor úgy éreztük, hogy ez egy nagyon önző módja annak, hogy az Európai Unió kimazsolázza a legképzettebb munkaállókat, hogy ezzel azt mondjuk, hogy igen, van, akit szívesen látunk, és van, akire nincsen szükségünk. Pedig hát sok esetben sokkal több, nagyobb összegben utalnak haza ezek a munkálók pénzt, mint amennyi segéllyel támogatjuk az adott országot. Ez is egy szempont. Következik López Aguilar. Köszönöm, Claude. Az Európai Bizottsághoz lenne egy keresetlen kérdésem. Anne Gomes által elmondottakhoz kapcsolódva. a legális migrációval szembeni eh, negatív hozzáállást már évek óta látjuk, és folyamatosan figyelemmel követjük ennek az alakulását. A leg eh, mélyebb válságát éri az Európai Unió fennállása óta, pontosan emiatt kell feltennünk azt a kérdést, hogy eh, mennyire hatékonyan működik ez a jogszabály, hogy valóban az agyelszívás a célja ennek? Az igazán magasan szakképzett szakemberek, egyetemi végzettségűek. Főként az Európai Unió déli országaiban. Láthatjuk, Portugáliát tettem a Gomes, Spanyolországban is egyébként rengeteg spanyol, magasan képzett spanyolnak kellett Németországba az Egyesült Királyságban, mint egy menekülnie, mert otthon nem talált magának munkát. Tényleg szükség van a kékkártyás rendszerre? És ha igen, milyen munka helyeket kívánunk így betölteni? Jó lenne pontosan látni, hogy a helyzetet, hogy hányan, hova, pontosan, miként eh, kerültek eh, ennek eh, köszönhetően, és ezt összevetni az unión belüli gazdasági motivációjú számüzetéssel, ha fogalmazhatok így. And also, so you were looking forward to, you know, how legal migration is going to look later on a legális migráció hogyan fog kinézni a jövőben, erre a kérdésre keressük a választ. Berzsia asszony követő. Merci, euh, monsieur le président. Beaucoup de... Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok dolog hangzott már el, és ezek egy megállapítások egy jelentős részével egyetértek. Van azonban egy dolog, amelyben nem értünk egyet, Én nem vagyok csalódott, mert előre látható volt, hogy mi lesz ebből. Évek óta folyik ez, az Európai Unió számos új eszközt vett be, miközben a nemzeti rendszereket erő, keményen a kezükbe tartják a tagállamok. Láthatjuk, hogy Németországban például ugyan a kékkártyák száma nőtt, ugyanakkor a nemzeti rendszer háttérbe szorult. Igazi nagy meglepetések tehát nincsenek ez ügyben. Legyünk talán kicsit építője jellegűek. A származás ország kapcsán igazából nem vagyok meglepődő, de mégis érdekes ez. a dél-mediterrán szomszédaink eh, esetében láthatjuk a eh, dolgok eh, alakulását, a, a, köte, a kötött kétoldalú megállapodásokban az úgynevezett tolont záradék kötelezővé vált, tehát pontosan itt jön be a képbe a kék kártya. Ezen országok egy részével együtt kell működni, én elsősorban Tunézia kérdését ismerem, különböző szereplőkkel, állami és civil vagy szakszervezeti szereplőkkel kapcsolatban állok. Meg kell találnunk a módját, hogy nagyobb legyen a koherencia, mert bizony az derül ki a különböző egyeztetésekből, hogy e, e tekintetben komoly hiányzik. Az agyelszívás e, e, Kanada, Ausztrália és Amerika irányába mm, e, irányuló agyelszívás tekintetében Miért van az, hogy ezen említett észak-afrikai országokból is Amerikába, Ausztráliába, Kanadába mennek az igazán magasan képzettek? Nos, meg kell értenünk azt, hogy ezek a rendszerek hogyan működhetnek koherensen, de ne legyenek illúzióink ez ügyben, kemény munka Köszönöm szépen. Lorestan asszony a következő. Köszönöm szépen. Észtül fogunk folytatni. Nagyon örülök annak, hogy Gomes asszony kiterjesztette vitánk mélységét és összefüggését olyan országokra vonatkozóan, azon országokra vonatkozóan is, amely a gazdasági helyzete gyengébb, és bérszínvonal alacsonyabb, és ahonnan a magasan képzett munkavállaló gyakran átmennek az EU jobb módú tagállamaiba. Ezzel összefüggésben kérdésem az, hogy vajon a bizottság foglalkozott-e azzal a kérdéssel, hogy a kékkártyás rendszer talán módosulhatna annak érdekében, hogy egyszerűbbé tegyük azok számára, hogy kékkártyával beutazók olyan országból is jönnek, ahonnan a brain drain, az EU-n belüli brain drain elszív embereket. Észország esetében Skandinávia bír ilyen szívóerővel, én egyetememen hatalmas költségek képzünk szakembereket, akik aztán átmennek mondjuk Skandináv országokba két-háromszoros bérért dolgozni, még Észtországban nincs elég orvos például, hiába képezzük drágán az orvosokat, de igaz ez mondjuk mérnökökre is. Fontos volna talán azt, hogy jobban kihegyezzük ezt az eszközt az EU-n belüli versenyhátrány kiküszöbölésére, és segítsük a kevésbé jó módú, úgymond, vagy alacsonyabb bérszínvonalú tagállamokat. Tehát nem feltétlenül a harmadik országból hozzunk magasan képzett munkavállalókat, hanem gondoljunk a tagállamokra. És itt a tagállami programokra is figyelemmel kell lenni. Tehát legyünk figyelemmel az EU-n belüli bérszínvonal különbségekre is. Köszönöm szépen. Ezzel vége hozzászólok. Istennek Schmidt a szó megint reflektáljon egyes konkrét kérdésekre, ha kívánja. Biztos nehéz némelyekre válaszolni persze, de hát... Köszönöm. Elnök úr, franciául folytatom. Pourquoi est-ce que la directive n'a pas eu les effets des... Az eh, irányelv miért nem eh, hozta meg a várt eredményeket? Erre nehéz válaszolni. A gazdasági jelzőszámok alapján is végeztünk egy elemzést, de komoly következtetéseket nem tudtunk levonni ebből, a munkanélküliség és egyéb szempontokat figyelembe véve egész egyszerűen nem lát, találtunk komoly összefüggéseket a kiadott munkavállalási engedélyek és az említett mutatók között. A gazdasági migránsok számára egyes tagállamok kvótákat határoznak meg, itt megint csak nehéz következtetéseket levonni, mert a kvótákat gyakran az alapján állapítják meg, hogy mi a munkaerőpiac igénye, mennyi akkor a munkanélküliség, és így tovább, és így tovább. Még egyszer mondom, nehéz messze menő következtetéseket levonni. Az előző beszámolomban is említettem például, hogy a nemzeti rendszerek néha vonzóbbak. Itt érdekes egy olyan táblázatot megvizsgálni, amely a nemzeti engedélyeket, illetve az európai kékátyák kiadását veti össze, de ebből sem lehet messze menő következtetéseket levonni. Sajnálom, de nem tudok konkrét választ adni erre ma. Tovább kell elemeznünk a helyzetet. Már az Európai Migrációs Hálózat készített egy tanulmányt e témában, azzal kapcsolatban, hogy a magasan képzett munkavállalókat a tagállamok milyen stratégiákkal próbálják magukhoz vonzani, de ezt is még elmeznünk kell. Mely ágazatokat érinti a kék kártya elsősorban? Nos, e tekintetben sem világos a helyzet, hiszen hogyha tagállamoktól nem kapjuk meg a megfelelő statisztikai adatokat, akkor mi mit tehetünk? A jelenlegi számok, amelyeket most hirtelen nem is találok, talán 133-an érkeztek mérnökként, és 116-an cégvezetőként, de hát még egyszer mondom, ezekből az adatokból messze a következtetéseket nem voltunk le, mert nem reprezentatívak a statisztikák. A vizsgáljuk azt, hogy a tagállamok hogyan ültetik át a gyakorlatba ezt a rendszert, de ahogy ez Chris Beck asszony is említette, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta többször is, hogy az Európai Uniónak vonzónak kell lennie a magasan képzett munkálók számára, mivel a kékkártya rendszer alkalmazása nem folyik megfelelően, előfordulhat, hogy az irányelv átdolgozásra kerül. Önök is jól tudják, hogy egy irányelv átdolgozása sem történhet meg egy napról a másikra, ez nem megy villám gyorsan. Meg kell nézni, hogy mi nem működik, és ez alapján eh, azt kell vizsgálni, hogy egyes tagállamokban miért több a kék kártya, másokban kevesebb, eh, és mindenképpen törnünk kell a fejünket azon, hogy egy, hogyan lehet ennek a hatását jobban felmérni, mik azok a hiányok, azok a hibák, amelyek megvannak a jelenlegi eh, irányelvben, és a jövőben hogyan lehet ezt javítani. Köszönöm. Thank you very much. It's really... Köszönöm szépen. Megdöbbentő valóban, hogy a tagállamoktól nem tudunk hozzájutni a megfelelő információhoz. A szakbizottságunknak is van közvetlen kapcsolata a tagállamokkal, eh, nem csak, tehát, tehát nem csak a bizottsági forrásra támaszkodunk, nagyon frusztráló, hogy nem tudunk információhoz, adatokhoz jutni. Megköszönöm a bizottság képviselőjének, hogy ilyen ebben a kérdés maratonban állt a sarat. Mindhárom területen lesznek fejlemények a közeljövőben. a parlament részéről. A következő napi rendi pontunk egy bizottsági beszámoló Nielsen úr részéről a Schengeni térség működéséről évente kétszer számol be a bizottság 2013. november 1-től 2014. április 30-áig terjedő időszakról fogunk most beszélni. Lehet, hogy unalmasnak tűnik, de az elmúlt három évben a szakbizottságnak rendkívül fontos szerepe volt a Schengeni kérdés alakulásában. Úgyhogy a döntéseinknek, vagy tevékenységünknek ez fontos része volt. Lehet, hogy a mindennapos ügyek nem túl izgalmasak, de, de napi rendünkön sokszor helyet foglalt ez a kérdés. Most pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Nielsen úr. Yeah, thank you very much, Chairman. Um... Köszönöm. Elnök úr, hogy meghívtak, meghívtak bizottság nevében. Mint említette, ez olyan jelentés, amelyet évente kétszer igyekszünk el készíteni, hogy betekintés nyújtson, hogy áll a Schengeni rendszer működése ez a Schengeni Health Check nevű dolog, és ennek révén igyekszünk megragadni, meghatározni problémákat, feszültségeket az intézmények között, vagy tagállamok között a Schengeni rendszer végrehajtásában, és ez egy rendszeres lehetőség az ilyen problémák megvitatására, közös megoldások keresésére. Ez ötödik jelentés, ahogy mondotta, a tanács mindig napirendre tűz vitát minden jelentés kapcsán a miniszterek szintjén. A parlament szintjén nem mindig volt ilyen vita automatikusan, ezért örülök annak, hogy most ezt mégis megtették, hiszen ez egyfajta paritást teremt a két intézmény között. Háromféle dologgal foglalkozik a jelentés. Egyrészt egyfajta képet nyújt a külső határoknál kialakult helyzetről, friss, a lehető legfrissebb adatokkal, a tárgyidőszakra vonatkozóan, másodszorban tájékoztatást nyújt az AKI végrehajtásáról a tagállamok részéről, különösen a külső határok őrzésének vonatkozásában, meg a belső határokon történő ellenőrzések eltörlésében, harmadsorban más kapcsolódó, a Schengeni akihoz kapcsolódó térségekről is áttekintés nyújt, szakpolitika fejlődése, végrehajtása, például a vízumpolitika, az ISS-2, a vízuminformációs rendszer, visszatérítési politika, ilyen kapcsolódó területek. Hogy összefoglaljam az ötödik jelentés fő eredményeit, a külső határokon és a, a szabálytalan határátlépések, irreguláris meg, meg a határokkal vonatkozó nyomás tekintetében. Például a tegnapi vita ugye foglalkozott a, a, a földkötengerbeli Tax Forks munkájával és azzal, hogy a földkötenger középső térségében Olaszország és Málta partjainál érzekelt a legnagyobb migrációs nyomásról tegnap beszéltek. A külső határok más szakaszain összevetve ezzel a térséggel, meg a korábbi évekkel viszonylag stabilnak mondható, és viszonylag alacsony szintűnek ez a nyomás, sőt csökkent a Nyugat-Balkán térségében a migrációs nyomás. Igyekszünk képet nyújtani a Schengeni térségen belüli helyzetről, ami elég nehéz, hiszen nincs belső határ. A Frontex-el próbálunk együtt a másodlagos mozgásokról adatokat szerezni, tehát hogy harmadik országok állampolgárai hogyan mozognak a tagállamok között, miközben nem bírnak legális státusszal. Igyekszünk a tagállamoktól több adatot beszerezni, hogy a Frontex elemzésével tudjunk képet nyerni a e másodlagos mozgásokról, hogy működik ez a Schengeni térségben. Ez fontos lehet a Schengeni rendszer működésének egészében. Az AKI alkalmazásában, a belső határok vonatkozásában, a jelentés tárgyi időszakában két eset adódott, amikor tagállam átmenetileg belső határellenőrzést vezetett be, először Lengyelország két hétig, egy ENSZ konferencia kapcsán, a, a másik ilyen eset Hollandia két hétig a nukleáris biztonság csúcs rendezvényének betudhatóan, és Belgium is egy hatnapos időszakban, június elején, a g 7 csúcsának idején, bár ez kívül esik a tárgy időszakon. Mindegyik vonatkozóan a bizottság tájékoztatta a közvéleményt, meg a többi tagállamot és Lengyelország esetében visszajelzést is kaptunk az ellenőrzések eredményeiről, úgyhogy nem lehet úgymond kárhoztatni az aki alapján ezen átmeneti intézkedéseket. Az egyes panaszok és szabálysértések körében az első terület, amelyel a jelentés foglalkozik, a rendőri ellenőrzések a, be, a határon belüli területeken, Ezekre van lehetőség, ha annyiben nem határ ellenőrzésnek minősülnek, mégis kapunk állampolgári panaszokat ilyen ellenőrzések miatt, a utazás közben, aztán egyes a határ akadályok miatti panaszokat is vizsgálunk, vannak sebességcsökkentések, ha ennek közútbiztonsági okai vannak, mondjuk az autópálya határon átmenő autópálya forgalomban, akkor megint csak nem probléma. Egy ugye szabálysértés eljárás előtti szakaszban is vizsgálódunk néhány ügyben. A formális szabálysértési körben csak egy nyílt, nyitott ügyünk van, egy tagállam a Schengenen belüli repülőjáratok felelősségének megállapít, anyagi felelősségének megállapításában lehet, hogy sértett jogot. A, megint az aki alkalmazására vonatkozik, három ügyünk van tagállamokkal szemben az alapjogok esetleges megsértésében a külső határokon, a non-rufalman elv megsértése miatt, illetve van egy eset, amely inkább a személyek szabad mozgásához, meg a sorban állási időhöz kapcsolódik a külső határokon. Tehát ezek mind vizsgálatban levő ügyek még. Más kérdések, amelyeket meg kell említsünk, nos, azt is Románia és Bulgária esetében nem törölték még a a bizottság ismét felszólított a tanácsot, hogy amennyiben, mivel az érintett tagállamok átmentek a vizsgán és az értékelésen, meg kéne szüntesse. Ezeket szintézkedéseket, de hát ez a tanács kezében van. Egy további fontos kérdés lehet, elkezdtük a, a bizottságon belül is, meg össze, együttműködve a tagállamokkal, az új Schengeni értékelési mechanizmus előkészítését, melyről 2020 szépen állapodtunk meg, állapodtak meg, az új jogi eszköz már életbe lépett, ám a gyakorlati alkalmazás november 27-ében lép be. Eddig elfogadtuk a több éves programot, amely meghatározza a menetrendjét annak, mely tagállamokat mely évben értékelünk, 2015-től 19-ig, és elfogadtuk azt a sablon kérdőívet, melyet minden értékelésre használunk, a Schengeni aki alkalmazásának teljes körére. A rögtön ezután következő lépés a 2015-ös éves program elfogadása lesz, amely részletezi majd az öt, a jövőre táblázott öt tagállam értékelését, beleértve a nem bejelentett kiszállások ügyét, amely nem csak az öt tagállamra vonatkozhat, hanem már más tagállamban is vizsgálódhatunk be nem jelentett módon, és a Frontex, Europol és az alapjogi ügynökség által nyújtott input eredményét is belecsatornázzuk ebbe az anyagba, amely az ősszel indul az értékeléssel. A jelentés más témáit illetően nem részletezem ennyire azt, hogy a vízuminformációs rendszer működését is felmérjük, meg a Schengen információs rendszer második generációját is vizsgáljuk, ezzel kapcsolatban egy frissített adat, mi szerint áprilistól 6,7 millió vízum alkalmazást szűrt a rendszer, egy új átmenti időszak ér véget ősszel, addigra a tagállamok rendszeresen kell, hogy rendőrizzék a VIS-ben a hat, külső határon átlépők új lenyomatainak regisztrálását, ez 2011. októberétől meg kell történjen, a tagállamokat kell figyelmeztessük erre az üzenetésben. Azt is megképviselünk, hol tartunk most a vízumkönnyítésekkel, figyelembe véve azt, hogy a Nyugat-Balkánról belépők és menedéket kérők ügye továbbra is problémát jelent, ezért ezt továbbra is figyelmel kísérni. A többiről nem beszélnék részletesen, de szívesen válaszolok, ha kérdést intéznek hozzám, vagy további tájékoztást kérnek. A hatodik jelentést terveink szerint, mint, mondtuk, mint mindig, most is november végén adjuk majd ki. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Nielsen úr. Az új képviselőknek mondom, hogy uh, évente kétszer hajtjuk végre ezt a párbeszédet a Schengen ügyben, de a szakbizottságunk és a parlament működésének szempontjából igazi teszt eset volt ez, tehát hogy a biztonsági ellenőrzések újra bevezetésére szükség van-e, avagy sem. Még egy dolog. Tegnap említettem, hogy van egy feltérképezési eljárásunk, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak hol vannak külön kérései Schengennel kapcsolatban. López Aguilar úr is mondta, hogy bizonyos dolgok konkrétan érdeklik, vagy annak adom meg most először a szót, aki a Schengen kérdésnek volt korábban a jelentéstevő Koelyó úr. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Nagyon jó volt szerintem ez a beszámoló, nagyon jó ez, a, ez az anyag. Természetesen Schengent védenünk kell, különösen most. A populista erők szeretnék megkezdeni az emberek szabad mozgását, tehát fontosnak tartom a megfelelő rendszeres értékelés Schengen esetében. Tehát látnunk kell, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem működik. Négy dologról szeretnék beszélni. A határellenőrzések, határellenőrzések kérését, Lengyelország, Belgium, Hollandia példája, vagy esete konkrétan felmerült. Ők szerintem, hogyha ezt az eljárást választanák, az nem vitás, vagy nem vitatott, viszont az illegális belső határokon történő ellenőrzések kérdése elég riasztó. Második dolog. Szeretnék gratulálni a bizottságnak. Románia és Bulgária témájában támogatták a parlament álláspontját. Semmi ok nincs arra, hogy a tanács blokkolja ezeket az országokat, tehát a tanács taktikájának véget kell venni, vetni. Még egy dolog. komoly lépések történtek az új Schengen értékelő rendszer fejlesztésével kapcsolatban. Remélem, hogy a következő bizottsági jelentés vagy beszámoló erről is szól majd, tehát arról, hogy ez a rendszer hogyan működik, és mennyire működőképes. A parlament helyesen azt mondta ki, hogy az új Schengeni értékelő rendszernek azt kell elérnie, hogy a Schengeni térség hitelesebb legyen, csak egy jó értékelő rendszerrel lehetünk egészen biztosak abban, hogy jól működik a rendszer. Még egy dologhoz gratulálnék a bizottságnak. A tanács foggal, körömmel harcolt azért, hogy a benem jelentett ellenőrzések rendszerét megakadályozza, de aztán ez belekerült a szövegbe, és immáron nem csak azokra az országokra vonatkozik ez, amelyeket idén ellenőriznek, hanem bármelyik Schengeni tagállamban sor kerülhet ilyen be nem jelentett ellenőrzésekre ahol felmerül annak az esélye, hogy a szabályokat nem tartják be. Ezt, ennek örülök, és gratulálok a bizottságnak ehhez. Elnök, köszönöm, Juan következik. Köszönöm, Claude. Én pozitívnak tartom, hogy évente kétszer a bizottság beszámol a Schengeni fejleményekről, arról, hogy hogy működött a Schengeni rendszer. Ez az európai folyamat, az európai integráció egyik legpozitívabb eleme. Az Európai Unió nem a belső piac, nem csupán az euró, hanem, az, hanem a polgárok alapjogairól, a polgárok szabad mozgásáról szól ez. De ar, arra is emlékeznünk kell, hogy miután Schengen az egyik legfontosabb vívmánya az EU-nak, Schengen, a Schengeni térség nem esik egybe az Európai Unió határaival, hát vannak nagyon fontos EU-s tagállamok, amelyek nem tagjai a Schengeni térségnek, ott van például az Egyesült Királyság, sőt, vannak olyan nem EU-s országok, amelyek viszont a Schengeni térségbe tartoznak, erről nem szoktuk beszélni. Románia és Bulgária is fontos tagállamai az EU-nak, de nem kapták még meg a Schengeni térségbe való hozzáférésüket, nincs konszenzus a tanácsban. Tudjuk, hogy mely tagállamok okolhatók ezért. Bulgária és Románia is teljesítették a házi feladatukat. Itt már nem csak sajnálatos, hogy nem tagja a Schengen térségnek, most már szégyen számba megy ez az Európai Parlamentnek, tehát támogatni kell Bulgáriát és Romániát a Schengen térséghez való csatlakozásukban. És örülünk annak, hogy a bizottság is így vélekedik. Szeretném azt kérdezni a bizottságtól, hogy mi a helyzet azon nem EU-s tagállamokkal, amelyek a Schengen térségbe tartoznak, vajon betartják-e a különböző szabályokat és normákat, csak úgy, mint, azok a tagá- mint az EU-s e tagállamok, amelyek tagja a Schengen térségnek. És ugye a svájci népszavazás nagyon komoly vitákat eredményezett az elmúlt parlamenti ciklus során. volt egy olyan ülésünk, amelynek ez az egyetlen témája volt. Kérdésem, hogy azóta történt-e változás, és milyen hatása lesz ennek a svájci népszavazásnak a Schengeni értékelésre. Köszönöm. Krisz Agonesz úr. Η εικόνα της κατάστασης σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν Az Európai Bizottság beszámolójában szereplő táblázat mutatja, hogy, hogy a Dublin 2-es és Dublin 3-as rendeletek a mediterránem országaival kapcsolatban mennyire eh, egyoldalúak és eh, igazságtalanok. Pedig pont ez a eh, régió az, ahol a legnagyobb számban lépik át illegálisan a külső Schengeni határokat. Mégis az illegális túltartózkodással szembeni harc terén hozott erőfeszítéseinkkel ellentétesen Svédországot, Belgiumot és Németországot találjuk a dobogó első három helyén. Tehát az illegális migránsok egyszer már Schengenbe megérkeznek, nyilván tovább mozognak más országokba. Ezért mondom, hogy a Dublin 2-es és 3-as alapján is láthatjuk, hogy a Schengeni határokkal rendelkező országok azok, amelyeknek a teher legnagyobb részét viselni kell. Görögország és Olaszország azok, akiknek védeniük kell Európa egészét, anélkül, hogy ehhez megfelelő költségvetési forrásokat rendelne az Európai Unió. Ez így nem igazságos, hogy mi tartsuk a hátunkat Európa egész helyet. Görögország esetében különösen eh, nehéz a helyzet, hiszen kritikus helyzetben van az ország. Mindazok, akik átlépik a határt, eh, elfogadhatatlan eh, körülmények között kell, hogy befogadó központokba kerüljenek. Éppen ezért úgy érzem, hogy a Dublin 2-est, Dublin 3-ast úgy kell átalakítani, hogy azok az országok, amelyek a végcél országok ként jelennek meg a bevándorlók számára, azok is hozzájáruljanak az Európai Unió külső határainak védelméhez. Úgy érezzük, hogy a szerződés kettes cikkében szereplő szolidaritás nem valósul meg, valamit tegyünk annak érdekében, hogy ez ne csak írott maraszt legyen, hanem valóban az európai integráció megvalósuljon Ez ügyben is. Köszönjük. Thank you, Mr. Chair. Uh, Jaska Protestant. Köszönöm, elnök úr. Anyanyelvemen folytatom, ha nem bánják. A szabad mozgás joga az Európai Unió egyik alap pillére. Jó néhány olyan tagállam van, ahol a közigazgatás igazából nem tudja, hogy mihez kezdjen azokkal, akik az Európai Unióba mm, érkeznek és aztán szabadon mozognak. Svédországban például 800 olyan roma származású egyén van, akik gyerekeket úgy telepítettek ki otthonukból, hogy erre igazi indoklást nem adtak. Az a helyzet, hogy a, az állami hivatalok, szervek nincsenek igazában tisztában azzal, hogy mit lehet és mit nem. És hát a, a szélső jobbos csoportok politikai tőkét kovácsolnak ebből, nem véletlen, hogy a választási szereplésük folyamatosan javul. Mit is jelent ez a demokrácia szempontjából, ezt mindannyian tudjuk. Éppen ezért a tagállamoknak rendelkezniük kell megfelelő információval ez ügyben, és a tagállamok kötelezettsége az, hogy az közigazgatási szerveket megfelelően tájékoztassák. Köszönjük, Stevens kollega következik. Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen, maar eh, vooraf wil ik eerst graag de Europese commissaris... Akkor először is szeretném megköszönni a jelentést a bizottság részéről, amely tájékoztat bennünket a helyzet állásáról. Ám maradtak nyitva adott kérdések, először is, a Frontex kapcsán. Azt mondta, hogy 12 tagállam még nem adott át adatokat a Frontexnek, és más tagállamok viszont nem teljes körű adatokat szolgáltattak. Tudja, mi ennek az oka? Hogyan? Nem elég motiváltak a tagállamok? Vagy technikai okoknál fogva nem adnak adatot? Vagy ezt nem akarják? Jól további a tagállamok együttműködéséről fontos információk vannak ezek. Másodszorban probléma van, mint jelezte, a új lenyomat rendszer működésével, hogy ugye a kívülről utazók új lenyomatát regisztrálni kell, ám sok esetben nem történik ez meg. Miért nem történik meg? Erről van tájékoztatás? Ezt maga a tagállam dönti el, határozza meg, hogy hogy történik ennek? A tagállam vagy a, vagy a rendőr, aki ott, vagy a határőr, aki intézi, ezt nem tudja pontosan, hogyan kell levenni az űrlenyomatot, tehát mi is van ennek valamiféle következmény, ha ez nem történik meg? Milyen kockázattal jár ez? Vagy lehet, hogy az illető személy esetében, ha ez nem történik meg, annak kihatása van például mondjuk a, a menedékjogi kérelem elbírálására. Tehát van-e ez okozhat-e problémát, és a jelentésben az is látható, hogy vannak bizonyos olyan gyenge pontok, meghatározható elemek, amelyekre vonatkozóan az értékelési mechanizmus ezekre rámutat. Az Európai Bizottság hogyan kíván ezekkel a úgymond gyenge pontokkal foglalkozni? Milyen, mit terveznek ezzel kapcsolatban? Thank you very much. And the final speaker is... Köszönöm szépen. Winberg asszony az utolsó hozzászól. Tack, ordförande. Jag Köszönöm szépen, elnök úr. a mozgás szabadságával kapcsolatban szeretnék valamit mondani, és arról, hogy mindennek eh, milyen hatásai vannak Svédországban. Szaraja Post mondta, hogy eh, hát a eh, román a hatóságok gyakran megszabadulnak polgáraiktól, de ne felejtjük el azt sem, hogy itt ingyenes utazási lehetőségről van szó. Szerintem Romániának vállalni kéne a felelősséget saját polgáraiért az európai szociális alapból, forrásokkal, forrásokhoz jutott Románia azért, hogy integrálja a roma lakosságot. És a kéregetés nagyon komoly gondot jelent Svédországban, van, aki azt mondja, hogy ezt be kell tiltani. A, ez egyre nagyobb problémává fúvódik fel ez a kérdés, a, a kéregetőként azt szeretném, hogyha Románia megfelelően felhasználná a különböző Európai Uniós alapokat, abból a célból, hogy integrálja a roma lakosságot. Ami az Eurodac kérdést illeti, hogyha új lenyomatot vesznek le, akkor másfél hónapra tárolják csak ezeket az adatokat, és a legtöbb tagállamban ezután ezek az adatok elvesznek, és a tagállamok képtelenek ezt a helyzetet kezelni, mert túlságosan sok ember érkezik be az országba, nem tudják tovább ezt tárolni. Köszönöm, a bizottság következik. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm a sok pozitív értékelést a beszámolóval kapcsolatban, a jelentéssel kapcsolatban válaszolnék. Koelj úr említette, hogy az új Schengeni értékelésről még ugye beszélni kell, de fontos az is, hogy ezek a jelentések egy kicsit célra törőbbek legyenek, tehát hogyha megvannak az értékelésből az információk, az adatok, akkor azt mi hamarabb elhozzuk ide önök elé. Ez a célunk tehát. Társult országok, nem mondhatom el, hogy jobban vagy rosszabbul teljesítenek -e, mint a tagállamok. Néha vannak panaszok, amelyek ez, amelyekben ezek az országok tele, szerepelnek, de ugyanígy kapunk panaszokat tagállamokról, tehát végül is teljesen egyformán teljesítenek. Svájci népszavazás, szabad mozgás kérdése, valójában két külön megállapodásról van szó az EU és Svájc között, az egyik a szabad mozgásról szó, a másik a Schengenről csengenővezetről. De hogyha a szabad mozgást korlátozza Svájc, akkor nyilván ennek Schengenre is lehet hatása. Ez ügyben nem világos a helyzet, további munkálkodás vár még ránk. Nem szeretnék most nagyon részletesen válaszolni mindenre, de hadd mondjak el valamit, ami rendkívül bonyolultá teszi a segéri övezetet is, illetve azt a munkát is, ami az ellenőrzésre vonatkozik. Nos, a tagállamoknak meg kell felelni a szabad mozgásra vonatkozó irányelveknek, jogszabályoknak, de ugyanígy például a menedékre vonatkozó jogszabályoknak is. Ezek nem képezik részét a Schengeni vívmányoknak, viszont egyfajta kölcsönhatás van ezek között, tehát ez ennyire bonyolult a Schengeni helyzet. Adatgyűjtés. Sok tagállam nem adta közé az adatokat, ez újdonság, hogy, Frontex, hogy a Frontex ilyen adatokat kérjen. Belátjuk, hogy a tagállamok számára néha nehéz ezt a munkát elvégezni. Nem csak azt a feladatot kell ellátni, hogy a legálisan a tagállamban tartózkodó személyekről kapjunk információt, hanem arról is be kell számolni, hogy hogy jutnak oda ezek az emberek. A menedékkérők esetében fontos ez. Tehát kérdés, hogy mondjuk egy személy legálisan érkezette mondjuk Németországba repülővel, vagy egy másik tagállamba érkeztek gépkocsival, és aztán onnan mentek Németországba. Tehát fölmerül itt a kérdés, hogy melyik országban van joguk menedéket kérni. Azt hiszem, egy kicsit várni kell arra, hogy az összes tagállam ezt, eh, ennek a kötelezettségének eleget tegyen, ennek az adott szolgáltatási kötelezettségének, de nincs ez már messze. Aztán új lenyomatok, jelenleg vizsgáljuk a kérdést, más tagállamoktól is kaptunk panaszokat. Arról számolnak be, hogy vannak menedékkérők, akik nyíltan bevallják, hogy egy másik tagállamon keresztül érkeztek az Schengeni térségbe, de ott nem vettek róluk új, új lenyomatot. Így aztán elég nehéz a Dublini Egyezményt érvényesíteni. Azt is meg kell vizsgálni, mi az oka. Tehát a menekültek például nem hajlandóak arra, hogy újra nyomatot, de merülnek ahhoz hozzá, hogy újra nyomatot vegyenek tőlük. Miért van ez? Vagy pedig arról van inkább szó, hogy a tagállamok nem hajtják végre ebbéli kötelezettségüket, erről sem kell beszélgetni a tagállamokkal. Azt hiszem a legtöbb kérdésre válaszoltam, de hogyha valamit kifelejtettem, akkor kérem emlékeztessenek el. Elnök, mielőtt még elmennem, hadd mondjam el, hogy a Libe szakbizottság sok időt szentelt annak, hogy a Schengeni igazgatási rendszert megváltoztassa. Ezután is nyomon követjük tehát a Schengeni fejleményeket a nemzeti értékelések alapján és azt hiszem, hogy a nyári szünet után ezzel kapcsolatban lesz majd egy konkrét javaslatunkat is. Köszönöm a vitát, nagyon jól sikerült. Mondom a kollégáknak, nyomon követjük a fejleményeket. Nyilván nem csak a biztonsági és szabad mozgásra vonatkozó kérdéseket, de az alapjogi, meg az, a vízum biztonságra vonatkozó kérdéseket is, tehát nyár után visszatérünk erre. Köszönöm szépen, kollégák! Látom, hogy valaki már most lehetőség van arra, hogy korábban elmenjünk nyaralni, mert jól állunk az idővel. Ez azért van így, mert mindenki nagyon fegyelmezetten szólt hozzá, nem túl hosszú ideig. Remélem, hogy nyár után is mindenki friss legyen, és kérem az újok, újakat is újakat is erre ösztökéljék. Nem sokára ide látogat hozzánk a jogi szolgálat, de jól, já, jól állunk az időben. Elnézést, itt a titkárság tagjai zavarnak engem. Tehát nagyon jól sikerült ez a vita, és örülök annak, hogy mindenki betartja a hozzászólási időt, ez jót tesz a kollegiális hangulatnak. Ha gondolják, azért maradjanak itt a következő napi rendi pont erejéig, ez elég száraznak tűnő napi rendi pont a jogi szolgálat tájékoztatója következik. Az EU-Mauritius egyezményről van szó. A e, bírósági ítéletek fejleményei, kapcsolatos fejleményekről szól ez. Elek úr van itt a jogi szolgálattól elnézést, hogy ilyen szárazon mutatom önt be, olyan jó volt ez a vita mostanáig, mindenki izgatott. Kérem, hogy gyorsan adja elő mondókáját, de tudom, hogy nagyon fontos napirendi pont, és nagyon örülünk annak, hogy jogi szolgálat segít nekünk. Köszönöm. Uh, Chairman, honorable members, thank you. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszámolhattok arról a bírósági uh, perről, amely három évvel ezelőtt indult, az önök szakbizottsága és az AFET kezdeményezésére az Európai Unió és Mauritius köztársaság közötti megállapodás tárgyában a kalózkodással vádolt személyek, illetve a vonatkozó vagy elkomzott vagyontárgyak átadásáról és az átadás utáni feltételek érvényesüléséről. Ez az ügy egy megállapodást érint, amelyet az EU Atalanta nevű katonai műveletek keretében kalóz ellenesen, előellenes katonai műveletek tárgyában született. Június 24-én az Európai Bíróság fenntartotta a parlament kérését és a tanács döntését törölte. Nos, miért született ez a döntés, és milyen gondot okozott mindez? Az első gond az volt, hogy a tanács úgy kötötte meg ezt a megállapodást, hogy kizárólagos, kizárólagosan a kül- és biztonságpolitikai jogi alapra helyezte a 37-es cikk alapján, ami azt jelentette, hogy a parlamentet egyáltalán nem vonta be ebbe a dologba, sem a tárgyalásba, sem a, a tárgyalások lezárására. Még a parlament hozzájárulását sem kérték, sőt nem is tájékoztatták a parlamentet erről a folyamatról. Ezért szorult a parlament a bírósághoz. A bíróság a Lisszaboni szerződés alapján két újdonságot értelmezett, a 267-es cikk alapján, miszerint a tanács csak akkor köthet a parlament nélkül megállapodást, hogyha ez kizárólag a KBP, KPB területére esik, a másik bírósági értelmezés szerint pedig a 218 tízes pont alapján a parlamentet tájékoztatni kell azonnali hatállyal és teljes mértékben az eljárás minden szakaszáról, de már a, már a nemzetközi egyezmények tárgyalásának szakaszáról is. Az első per ügyel kapcsolatban a megállapodás tartalmát vizsgálva kiderült, hogy ez nem csak a külös biztonságpolitikát érinti, hanem a a bíróságok együttműködése területeje is kihat, valamint a rendőri szervek együttműködése, az információfeldolgozás, nyomozás ügyében, és maga a megalapodás is egy tipikus fejlesztési segélybeli elemet is, is kibővül, tehát, tehát nem tekinthető kizárólagosan különös biztonságpolitikai ügynek. A bíróság először nyilatkozott a kizárólagossági záradékról, és kimondta, hogy a Lisszaboni szerződés ezen pontját másképp is lehet értelmezni. És szerintük ez a értelmezés az EU intézmények közötti hatalom megosztás ügyéhez eh, tartozik, amely a jogi alapra van közvetlen kihatással. A parlament hozzájárulását ki kellett volna kérni, már csak azért is, mert már elő, el, előváltató volt, hogy a KBPP-n túl esik majd a hatája ennek a megállapodásnak. Ma a e szakbizottság előtt én arra koncentrálnék inkább, ami a második perkérdés volt, ez inkább tartozik a libe hatáskörébe. A bíróság határozata a 218.10-es értelmezéséről nyilatkozott. A e megállapodás szerint a tanács tájékoztatta a parlamentet a tárgyalás megnyitásáról 2010 márciusában egyszer, aztán ezt követően a parlament csak akkor kapott tájékoztatást, amikor 2011. októberében az aláírás után három hónappal, és már lépése után kapott másodszor csak tájékoztatást. Miután hivatalos közönben meg is jelent már ez. Tehát a tanács abszolút nem tájékoztatta egyáltalán a tárgyalásról semmilyen módon a parlamentet. Itt a bíróság világos állást foglalt, miszerint ez megsértette az alapvető eljárásjogi követelményeket, és a tanács döntése, amely, amely a megállapodás lezárásról szólt, sé lett a bíróság döntésében. Nos, mindebből az levonható tanúságként, hogy aki a szerződés vonatkozó pontja nem csak egy deklaráció, hanem kötelező jogszabályérvényű dolog, és a cikk célja éppen az, hogy az Európai Parlamentet helyzetbe hozza ahhoz, hogy demokratikus felügyeleti jogát gyakorolja az EU külpolitikája felett. És most idézem a bíróságot. Ez a döntés a demokratikus elv érvényesülésének példája, amelyekre az Európai Unió alapul. Idézővel bezárva. Aztán a bíróság kimondta azt is, hogy a követelmény megsértése miatt törölni kell a tanács vonatkozó döntését, és a bíróság ebben joghatósággal bír. Harmadsorban a bíróság kimondta, hogy a 218-as cikk mindenféle megállapodása kiterjed, a LIBE szakbizottság körébe esőket is, ha csak nem esnek kizárólagosan a különös biztosabb politika tárgyába. Azt is kimondta a bíróság, az eljárás teljes szakaszára kiterjed ez a hatáskör, tehát már a tárgyalások megkezdése előtt a tárgyalásra, a, a szöveg, kísérlet szövegekre, aláírt szövegekre, és még az ezt követő szakaszokra is. És minden szakaszban a parlamentet teljes mértékben tájékoztatni kell. A végső kérdés persze az, mi lesz ezzel a bírósági döntéssel, illetve a parlament mit tehet ennek birtokában, és a liberalizottságra mindeznek néz mit jelent. Először is a bizottságbeli meghallgatások tekintetében az új biztos jelölt megjelöl, meghallgatása során, ha megkérdezik, hogy hogyan értékeli majd a biztos jelölt ezt a bírósági határozatot, és hogyan, akkor érdemes ezt, ezt megkérdezni tőle. Másodszorban a parlamentet ez az ítélet teljes mértékben felhatalmaz arra, hogy követelje a demokratikus felügyelet jogát, egészen a parlament Hát, a tárgyalások megkezdése előttől egészen azok lezárásáig. Ebben a feladat körében a tanács mindig kell, hogy tájékoztassa teljes mértékben a parlamentet. Harmadsorban a parlament kérheti azt, hogy a tárgyalások során vegyék figyelembe álláspontját, meg az értékelését is. Negyedsorban a parlament ezáltal kifejezheti az átmeneti eh, alkalmazás tekintetében is. Negyedsorban, vagy végül is, ahogy mondottam, hogy ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az ebben az esetben a bíróságnak teljes joghatósága van abban, hogy törölje a megállapodást. Már volt egy második hasonló eset, ez most már bíróság előtt van, azon tanácsi döntés ellen, amely egy hasonló megállapodást tárgyában született Tanzániaval val hasonló kalózsággal eh, gyanúsítottak átadására vonatkozó megállapodás ez. Ennek sorsa is hasonló volt, valószínűleg az eredmény is ugyanez lesz. Köszönöm. Um, Köszönjük Alik úrnak. Kicsit vicceltem korábban. főként az új kollégek számára. Hangsúlyozom, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata e, milyen fontos munkát végez, és az Európai Bíróság döntése különösen fontos e, számunkra. A jelenlegi tájékoztatási színnek javulnia kell, és a célunk az, hogy az Európai Bizottság és a Tanács nagyobb, komolyabban vegyen bennünket. Ezért különösen fontos, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata ilyen komoly háttér munkát végez és segítsen bennünket. Nagyon jól állunk idővel, ezért még elmondanom, hogy Köszönöm mindenkinek a részvételt, mindenkinek jó nyaralást kívánok. Köszönöm mindenkinek. És akkor találkozunk szeptemberben. Thanks for staying. Thanks for staying.